közös vita G20-as csúcs találkozó, a tanács és a bizottság kíván ehhez hozzászólni, nyilatkozatot tenni, valamint november 12 i G20-as csúcs találkozó, valamint az Európai Tanácsi Ülés előkészítése október 28-29. Ezen kívül a Beves jelentéssel is foglalkozunk a pénzügyi gazdasági és szociális válságról, ajánlások a végrehajtandó intézkedésekre és kezdeményezésekre. Ez félidős jelentés, valamint a FÉO jelentés az unió gazdasági irányításának és stabilitási keretének javítása, különösen az euróövezetben. Megnyitom a vitát, és felkérem a tanács nevében Olivier Chastel államtitkárt, hogy szóljon hozzá. Elnök úr, bizottsági elnök úr, biztos úr, kedves parlamenti kollégák, a tanács nevében szeretnék az elnök úrnak köszönetet mondani azért, hogy szólhatunk az előkészülött munkákról, amelyeket a tanácson belül folytatunk a következő európai tanács előkészítése érdekében. Igen, zsúfolt napirendünk lesz, és a központi kérdés a gazdaság irányítása, a gazdasági kormányzat. Van Rampoy elnök úr elnöklése alatt hétfőn összeült meg az érintettek, és fontos ajánlásokat foglaltak, fogadtak el. Ez azt jelenti, hogy minőségi ugrás jöhet létre a gazdaság kormányzás, illetve erősítjük a pénzügyi fegyelmet, a pénzügyi felügyeletet, és válság idején az együttműködést erősítjük, valamint az intézményeket is. Ezeket az ajánlásokat gyorsan jogalkotási úton lehet elfogadni. Reméljük, hogy az Európai Tanács támogatni fogja ezeket, és lehetővé teszi a bizottságnak, a parlamentnek, a tanácsnak azt, hogy gyorsan előrelépjen e fontos témák terén. Ez mindenképpen pozitív jel, és meg akarjuk hozni a szükséges intézkedéseket azért, hogy megfeleljünk az igen fontos gazdasági kihívásoknak. Más opciók is állnak előttünk, melyek messzibbre mennek, mint az ajánlások, és túlépnek a szerződésen. Például a szavazati jog felfüggesztése, vagy pedig új szavazási szabályok bevezetése a többség, ha többség nincs meg, arra az esetre nézve. Ezekkel a kérdésekkel az Európai Tanácsülésen fogunk foglalkozni a jövő héten. Van egy másik nagy téma az Európai Tanács rendjén, mégpedig a G20-ak napirendjének előkészítése az Európai Tanácsnak, ki kell dolgozni az Unió álláspontját az előkészítő munka alapján, amely tegnap az ECOFIN tanács végzett el. Általában fontos, hogy Szeul a keret megvalósítását segítse elő. A cél az erőteljesebb, fenntartható és kiegyensúlyozott növekedés. Figyelembe kell venni a világ egyensúlyát, amely hat a növekedésre. 2008 óta válság van, erre különböző válaszokat adtunk a G20-ak szerepe erősödött, és a dolgok közben megváltoztak. Különböző döntéseket hoztunk, amelyek közvetlen hatással vannak az állampolgárokra, és ezek helyi, nemzeti szintről már nemzetközi szintre emelkedtek. A globalizáció arra kényszerít bennünket, hogy egy időben reagáljunk európai és nemzetközi szinten a különböző problémákra, kérdésekre. Időre van azért szükségünk ahhoz, hogy megállapodásra jussunk, új szerződésünk van, amely kell, hogy erősítse az unió szerepét nemzetközi porondon. Az elmúlt tíz évben is különböző eszközöket hoztunk létre ennek érdekében, de az elmúlt tíz hónapban felgyorsultak az események. A G20-szak elértek már sikereket a megalapításuk óta, de most kemény munka vár ránk a következő hetekben, a következő hónapokban, amikor komoly kockázatokkal kell szembenézni, és most meg kell ragadnunk az alkalmat, ahogy ezt mondják angolul, a momentumot. Ezt a két fontos eseményt az EU előkészíti, az egyik Koreában lesz, a G20-ak központi bankjainak kormányzói jönnek össze először, majd pedig a G20 állam és kormányfői. A cél a hosszú távú és kiegyensúlyozott növekedés, növekedés growth-friendly módon, valamint a szükséges strukturális reformokat is meg kell hozni azért, hogy munkahelyeket hozzunk létre, megreformáljuk a pénzügyi szektort, a pénzügyi piacot, erősítsük a gazdaság irányítást az unión belül. Ezt illetően a novemberi csúcson tudjuk a Task Force, a munkacsoport eredményeit előterjeszteni, miután azokat az Európai Tanács elfogadta. Az EU a peer review folyamat iránt igen nagy érdeklődést mutat a G20-on belül. Tudjuk, hogy ez a fajta gyakorlat, ez a felővizsgálat áttekintés mennyire hasznos lehet. Világos, hogy mindenkinek hozzá kell ehhez járulnia, el kell végezni a feladatát, és hozzá kell járulnia a növekedéshez. A harc azért folyik, hogy a protekcionizmus ne nyerjen, viszont napról napra, nap mint nap küzdenünk kell ezért. Technikai szervek is működnek, a Financial Stability Board, amely nagyon jól végzi munkáját, és e, itt e, a globális integráció e, jó úton halad. Nagyon fontos a fenntartható reformot elérni az, EU, az IMF-en belül. Már a múltban, például Pittsburghben tavaly erőfészítéseket tettünk azért, hogy az új IMF jobban képviselje az új nemzetközi gazdasági realitásokat, és a feltörekvő gazdaságok is szerepet játszhassanak, de nem szabad megvárni azt, hogy Európa egyedül lépjen, és csak ő tegyen engedi, engedményeket. Az összes fejlett országnak el kell végezni a feladatát, a képviselet, a kormányzat és a különböző részesedések terén már előreléptünk, kompromisszumot kell találni, senki, hogy senki sem mondja azt, hogy Európa hibája az, ha véletlenül nem születik eredmény. Nekünk az uniónak magunk között kell tárgyalni mindenről, és még más kulcsfontosságú kérdésekről is, melyek referencia értékűek a G20-ak pénzügyminiszteri értekezletén, ami még ezen a héten lesz. Az európaiak egyrészt egyhangon kell, hogy szóljanak, másrészt pedig védeniük kell, és elő kell segíteni a saját legfontosabb érdekeiket. Az elnökség és a bizottság minden megtesz, amit csak tud azért, hogy ezeket az érdekeket megvédje, hiszen mindez közös álláspontunk eredménye, több hónapos munka van mögötte az összes tagállam és a mi részünkről is. Ami az Európai Tanácsot illeti, a Környezetvédelmi Tanács október 14-én már igen komplet szöveget fogadott el, konklúziókat, amelyek az európai álláspontot rögzítik. Egyre fontosabb a nagyra törő rendszer bevezetése a klímaváltozási harc jegyében 2020 után is, és mindennek a kiótói konferencián és a kopenhágai konferencián kell, hogy alapuljanak, valamint a kopenhágai záró dokumentumban meghirdettük az álláspontunkat, a követendő politikát. A kankuni konferencia megfelelt a különböző felek aggodalmainak orvoslása szempontjából, és szintén ütemtervet fogadott el. Az uniónak az a célja, hogy jogilag kötelező érvényű programot fogadjon el a protokoll, a kiotói protokoll alapján. Van egy második elkötelezettség ennek keretében, és a lényeg az, hogy tágabb értelmű elkötelezettségeket kell elfogadni, melyeket az összes gazdaság támogatna, hiszen arra van szükség, hogy a környezetvédelmi integritást garantáljuk. Gyorsan szeretnék szólni arról, hogy az Európai Unió hogyan készíti elő álláspontját az Egyesült Államokkal, Oroszországgal és Ukrajnával való találkozójára. Első alkalommal kerül sor arra, hogy ezeket a témákat a szeptemberi európai csúcs alapján tárgyalja meg az említett országokkal. Mindenképpen erősíteni akarjuk a kapcsolatokat a partnerekkel. Most még nem akarom előre megjósolni, hogy mi lesz a kimenetele ezeknek a vitáknak, de az USA-val való csúcs találkozón néhány fontos kérdést kell kiemelni témaként. A transatlanti együttműködés megerősítése, közös megoldás találása a kihívásokra. A G20-ak csúcs találkozója után az EU-USA csúcs fontos alkalom lesz arra, hogy az előbbi csúcs eredményeit tudomásul vegyük, és megtárgyaljuk az aktuális kérdéseket, közös megközelítést találjunk a feltörekvő gazdaságokkal kapcsolatosan. Reméljük, hogy a transatlanti gazdasági tanács munkáját is elősegítjük, és túlépünk a szabályozási kérdéseken. Hogyan reagáljunk a válságra, hogyan segítsük elő a növekedést és a munkahelyteremtést. Ezek is fontos kérdések, valamint itt elő kívánjuk készíteni Cancunt és fontos pozitív jeleket kaptunk az amerikai partnerektől etéren. Valamint fontos külpolitikai kérdéseket is megtárgyalunk velük, például Szudán és Irán kérdését. Ami pedig az Ukrajnával való csúcsot illeti. Ma délután a főképviselővel már lesz erről egy vita, és majd egy kicsit később fogunk erről részletesen szólni. Az Oroszországgal való csúcstalálkozó jegyében a partnerségről és a modernizációról beszélünk majd, és minden területen akarjuk energia, innováció például erősíteni az együttműködést. Elnök úr, ezek a fontos témák a jövő heti európai csúcsra nagyon zsúfolt napirendünk lesz. Köszönöm a figyelmet. Köszönöm szépen, amit elmondott, ez nagyon fontos volt eh, számunkra. Most pedig az Európai Bizottság elnökét kérem, hogy szóljon önél szó, Barozó úr. Köszönöm, elnök úr. Tisztelt parlamenti elnök úr, tanács tisztelt képviselője, tisztelt képviselők! Ma mindenek előtt azokkal a kérdésekkel foglalkozunk, amelyek jövő héten az Európai Tanács napirendjén szerepelnek. A legfontosabb témákra koncentrálunk, az európai eh, gazdasági kormányzás az EU-ban, és természetesen az eh, USA-val és Oroszországgal a rendkívül fontos csúcs találkozók is eh, a közeljövőben kerülnek megrendezésre, azután a Szöuli G20 csúcs találkozó, valamint Cancunban a klímaváltozási csúcs. A gazdasági kormányzás a fenntartható fellendülés mérföldköve, és ez a hitelességünk záloga. A, mióta ezek a viták elindultak, ez így valljuk. Az elmúlt hónapok eseményei világossá tették, hogy milyen fontos és sürgető feladat most már megvalósítani a döntött változásokat a gazdaságpolitikában um, egy megfelelő koordinált uh, fiskális uh, politikára is uh, szükség van, és a makroökonomi egyensúlyt közösen helyre kell állítani, azaz egy gazdasági uniót kell létrehoznunk Európában. Szeretném felhívni a figyelmet eh, arra, hogy eh, a parlament nagy figyelemmel követte ezeket a eh, döntéseket, és egy új, az új víziót most együtt akarjuk megvalósítani jövő év közepére. Ezért a tagállamokat arra kérem, hogy a nagyon fontos célok elérése érdekében lépjenek, és sürgető feladatnak tekintsék mindezt. Mindez idáig már sikerült fontos cselekvési területeken konszenzusra jutnunk, a stabilitás és növekedési paktum erősítése érdekében, a stabilitás helyreállítása érdekében, és ez Herman van Rompuy által vezetett munkacsoport erőfeszítéseinek köszönhető. Ha lezárul az összes vita, és megszületik az összes döntés, ennek a folyamatnak az eredménye az kell, hogy legyen, hogy kialakul egy vízió, egy közép, egy jövőkép, egy átfogóbb, és sokkal inkább a problémák elkerülését célzó politikával összhangba hozott gazdasági kormányzás. De az átfogó eredmény egy jelentős változás kell, hogy jelentsen a jelenlegi helyzethöz képest. Az uniós polgárok számára a válságból le kell vonnunk a következtetéseket. Néhány dolgot még rendezni kell. Az egyik, különösen fontos, az az, hogy a jelenlegi válságmechanizmust, amit májusban fogadtuk el, hogyan váltsa fel egy állandóbb, tartósabb jellegű mechanizmus 2013-ban. Meg kell tennünk mindent, hogy ne lehessen még egyszer ilyen válság. Jobban fel kell készülnünk, arra, hogy bizony kritikusan is fejlődhetnek, változhatnak a dolgok, ezért egy robusztus, állandó válságkezelő mechanizmusra van szükség, ami megakadályozhatja, hogy ilyen válság a jövőben még egyszer kialakuljon. A bizottság nagyon is figyelembe veszi azokat a véleményeket, amelyeket a, azok a tagállamok hangoztatnak, akik szeretnék, ha vál, módosulna a szerződés és eh, a, de hát tudjuk, hogy ehhez eh, egyhangú döntése kell a tagállamoknak. Ebben a szakaszban a bizottság a tartalmi kérdésekre koncentrál. Mit is értünk ez alatt? Egy állandó mechanizmust akarunk eh, kialakítani, amely érzékeli, hogy mikor válik kritikussá a helyzet, minimalizálja a veszélyeket. Egy ilyen mechanizmus természetesen csak közös érdekben és utolsó megoldásként lehet majd bevetni hogyha valamennyien látjuk, hogy ez a munka megvalósul, egy olyan rendszer kell, amely a tagállamokban a megfontolt gazdaságpolitikára alapul, és felelősség teljes politikára épül. Megtanultuk a leckét a válságból, és az Európai Unió most a polgárai számára egy olyan a kormányzás olyan rendszerét akarja kialakítani, ami radikálisan más, mint a válság eletti, előtti helyzet. Sokkal stabilabb alapokra akarjuk helyezni ezt az új rendszert. Tisztelt parlamenti képviselők! A gazdasági kormányzás, illetve a 2020-as stratégia mentén megyünk el majd Szülba, a G20 csúcs találkozóra. A kritikus időpont kerül erre sor most. A G20 eh, azt a koordinációs szerepet eh, felvállalhatja, amire szükség van eh, a globális szinten. Az Európai Unió véleményem szerint kulcsfontosságú szerepet fog játszani abban, hogy Szöul siker legyen. Mit akarunk elérni Szöulban? Először is emlékeztetni kell magunkat arra, hogy a G20-ak fontos szerepet játszottak voltak a e, válság e, idején és és továbbra is együttes fellépésre van szükség, együttműködésre. Ez azt jelenti, hogy elfogadjuk azt, hogy a globális egy, egyensúly hiány valamennyiünk számára nagyon aggályos, és közösen kell megoldásra törekednünk. És e, látnunk kell a valóságot, az árfolyamok bizony nagyon fontos tényezőt, ját, tényezőt jelentenek. Másodszorban a nemzetközi pénzintézetekkel is foglalkozunk el. Az IMF reformja már nagyon is aktuális, és az Európai Unió ezt támogatja. A parlament támogatásával most eh, a saját pénzügyi rendszerünket is eh, reformáljuk. Ennek a szakasz, eh, ennek kapcsán köszönetet szeretnék mondani önöknek, hiszen minden erőfeszítést megtettek. A G20-ak lendületét meg kell őriznünk. Eddig is történt előrelépés, de most garantálni kell, hogy ez a lendület elvisz minket a megvalósításig. A pénzügyi szektornak is fontos szerepe van. Az Európai Unió továbbra is elkötelezett kell, hogy maradjon a globális tranzakciós adó bevezetése mellett. A bizottság más megoldásokat is keres, és a pénzügyi szektor adóztatásának különböző modelljein dolgozik. Egy több éves cselekvési tervet szervezünk elfogadni, a bizottság kezdetől fogva támogatta ezt a gondolatot. A G20-ak rendjén e, kell, hogy a, vagy a iránytűt adjunk a felzárkozó gazdaságoknak, és a feltörekvő gazdaságokat be kell vonni a globális folyamatokba. Megfelelő fejlesztési politikára van szükség, és természetesen jobb koordinációra. Amikor utoljára itt voltam Strasbourgban, Ban Ki-moon ENSZ főtitkár ezt külön kiemelte a számomra, és nagyon hálás volt azért, hogy az Európai Unió támogatja ezt az agendát. Végül a G20-ak vezető szerepet kell, hogy játszon a kereskedelem területén is, a WTO kapcsán Koreával kötött megállapodás arra kell, hogy ösztönözze a partnereinket, hogy megpróbáljanak a Doha fordulóban a mostani kedvező pillanatokat kihasználva megállapodásra jutni. Cancunról röviden, nagyon fontos konferencia. Itt is koncentrálnunk kell a legfontosabb célokra, amelyek ambiciózusak Európa és a világ számára egyaránt. Tehát a nemzetközi folyamatok élére kell állnunk, és ez nem könnyű, hiszen lassult a tempó most, ahelyett, hogy gyorsult volna. De ne feledkezzünk meg arról, hogy időközben egy nagyon komplet rendszert hoztunk létre az egész világon az emisszió csökkentés érdekében. És minél közelebb jutunk ennek a megvalósításához, annál nagyobb lesz az előrelépés. Itt a konszenzus van a parlament, a tagállamok és a bizottság között a tekintetben, hogy mit kell tennünk. Cancúnban nem szabad, hogy formális érvekkel térítsenek a célunktól, határozottan eltöként kell, kell az ENSZ-ben fellépnünk. Cancún még nem lesz talán a végső áttörés, de egy fontos lépés lesz és egy nagyon fontos üzenetet fogalmazhatunk meg, hogy a tárgyalások folytatódhassanak, konkrét cselekvés orientált lépések történjenek, bizalmat kell építenünk, és ez fog majd végül is közelebb vinni minket a végső célunkhoz. Az Európai Tanács Hát, számára is fel fogom vázolni azt, hogy mi a reális pozíciónk, álláspontunk, hol tudunk előre lépni, anélkül, hogy irreális várakozásokat keltenénk. Európa most fel kell, hogy vállalja a vezető szerepet ahhoz, hogy Cancún valóban fontos kötelezettségeket vállaljon, és mindenek előtt világosá tegye azt, hogy mi fogunk pozitív példákat példákkal előállni. Elnök úr, tisztelt képviselők! Az európai gazdaság gyorsabban fog nőni, mint az várható volt, de azért még nem ölhetünk az ölvetett kézzel, ahogy ezt már sokszor elmondtuk, hiszen látjuk, hogy még mindig nagyon magas a munkanélküliség. Valamennyien tudjuk, hogy valós kihívásokkal álltunk szemben az elmúlt hónapokban, és az önök jelentéseiben, különösen Perez asszony jelentésében majd ezekről szó lesz. Nagy konszenzus van a házban ezen fontos kérdésekkel kapcsolatban. De azt is tudjuk, hogy most olyan időket élünk, amikor a csökkentik a termelést, és az emberek aggájait is figyelembe kell vennünk. Azt is tudjuk, hogy az Európai Unió képes a cselekvésre. Már javasoltunk néhány fontos gazdasági kormányzásra vonatkozó jogszabályt, jogalkotási javaslatokat tettünk, és a stratégiai a növekedés stratégiája a legfontosabb, az inkluzív fenntartató növekedés a válasz, és Fajó úr kitűnő jelentésében pontosan ezt mondja. A pénzpiacokat szabályozó intézkedéseket is tettünk, és a pénzügyi felügyelettel kapcsolatos döntésekhez gratulálok a parlamentnek is. Ugye két évvel ezelőtt feltettük azt a kérdést, hogy, vagy feltettük volna azt a kérdést, hogy az Európai Unió képes-e egy egységes pénzügyi felügyeleti rendszert létrehozni. A legtöbben erre nemmel válaszoltak volna, és most kiderült, hogy ezt mégis megcsináltuk. Ezért szeretném azt is aláhúzni, hogy a tegnap a tanácsban az menő megállapodás született a hedge alapokról, a fedezeti alapokról. És ez most a javaslat majd ide jön az Európai Parlamenthez. A parlament tehát most ezt a régóta várt új rendeletet megszavazhatja velünk együtt. Előreléptünk más területen is, hiszen a reálgazdaságra akarunk koncentrálni. Gratulálni szeretnék a parlamentnek eh, azért a munkáért is, eh, amely a eh, kereskedelmi tranzakciókban a fizetési késedelmeket szabályozó irányelvek kapcsán történt munkát illeti. A 30 napon belül kell majd fizetni az eh, állami eh, vállalatoknak, vagy egy százalék kamatot kell fizetniük. Erre a rendeletre a KKV-k vártak már nagyon régóta, és a KKV-k jelentik a gazdaságunk legfontosabb ágazatát. A eh, munkánk még nem ért véget. Mindent erőfeszítést végig kell vinni, de most már kezdenek látszódni az első eredmények. A válságból kilábolunk, a növekedés felgyorsul, ezzel munkahelyek teremtődnek, és a szociális piacgazdaságunk megfelelő formában várja a 21. századot. Buongiorno tut. Köszönöm szépen, Vározó elnök úr, mindenkinek jó reggelt kívánok. Most pedig négy percre Permas Beresz asszonynak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt bizottsági elnök úr, a tanács tisztelt képviselője, a pénzügyi, gazdasági és szociális válság, amit a világ most már több éve tapasztal, 60 trillió dollárba fog kerülni világszinten, vagyis 1 százalékpontjába az éves növekedésnek. Ezzel foglalkoznunk kell. Az Európai Unióban a munkanélküliség 11 százalékra emelkedik az év végéig a valuták háborúja recessziós veszélyt okoz, illetve úgynevezett dupla V görbét, ahogy a közgazdászok mondják a parlamentben a felelősség tudatérzését látom. Erőteljes üzenetet akarunk eljuttatni a többi intézménynek, a bizottságnak, a tanácsnak. Mozgósítani kell erőinket a közös európai projekt mellett mert kollektív a felelősségünk, így összegezhetjük ezt. Európai szinten kell megvalósítanunk egy olyan stratégiát, ami lehetővé teszi az energia szektorban, hogy belül is, kívül is erősek legyünk. Saját erőnkre számíthatunk csak, ezért szükségünk van az Európai Unió egységére. De tisztelt bizottsági elnök úr, a gazdasági irányítás számunkra nem jövőkép, nem vízió, hanem eszköz, ami a stratégia szolgálatában áll és a stratégiához a szükséges eszközöket meg kell határozni. Mindenek előtt pénzeszközökre van szükség, amikor a pénzügyi perspektívákat felülvizsgáljuk, gondolni kell erre a szükségletre. Fontos, hogy az európai energiaközösség kialakuljon ön elutasítja a pénzügyi tranzakciók megadóztatását, pedig erre szükség lenne. Szükség lenne egy nagy európai kölcsönzési modellre a beruházások finanszírozásához. Fontos lenne az adórendszer kiegyenlítése, hogy az kedvezőbb legyen a munkavállalás szempontjából és a környezetvédelem szempontjából is. Az is fontos, hogy a tagállamok költségvetései is konvergáljanak, ami a gazdasági irányítást illeti. É, mi egy Mr. Eurót javasolunk, ami lehetővé teszi, hogy valóban harmonikus, kiegyensúlyozott legyen a gazdasági irányítás. Azt is javasoljuk, hogy ne csak a deficites országok helyzetével foglalkozzunk, hanem a többletes országokat is vegyük figyelembe a mérleg megvonásakor. Azt is javasoljuk, hogy egy egységes valuta övezetben az adósságot is közös jószágként kezeljük, és közösen birkozzunk meg vele a pénzügyi reform, amivel sokat foglalkoznak önök a bizottságnál, azt szeretnénk, hogy az európai polgárok érdekében történjen, és ne csak a stabilitás érdekében. Olyan pénzpiacot akarunk, ahol az etika fogalma és a morális értékek fogalma is érvényre jut, és a foglalkoztatás, a hosszú távú beruházások előnyt érveznek. A projekt a tagállamokkal nem mehet szembe. Európának meg kell mutatnia, hogy miben jobb. Európának kedvet kell csinálnia a tagállamok számára. Ez egy olyan vita, ami nem csak a szankciókról kell, hogy szóljon, hanem kedvet kell csinálni az európaiaknak és az európai tagállamoknak, hogy felsorakozzanak. Mi azt kérjük, hogy sorakozzunk fel az európai hozzáadott érték mellé, hogy kilábalhassunk a válságból, és hogy holnap mindenkinek legyen munkahelye, mindenki ki tudjon mászni a szegénységből. Ez a mi ambíciónk az európai integráció mellett. Remélem, tisztelt bizottsági elnök úr, hogy osztja ezt, és hogy átveszi a javaslataink nagy többségét. Köszönöm. Köszönöm szépen, Beresz asszony. Most pedig négy percre Fejó úrnak adom meg a szót. Señor Presidente, Elnök úr, bizottság tisztelt elnöke, valamennyiüket szeretném üdvözölni, és köszönöm, hogy ilyen pozitív a kapcsolat, pozitívak a kapcsolatok a tanács, a parlament és a bizottság között. Köszönöm, illeti mindazokat, akik részt vettek a jelentés elkészültében. Először is minden árnyék jelentéstevőnek szeretnék köszönetet mondani. Velük sokszor volt alkalmam gondolatinkat kicserélni és konszenzusra jutnunk. A munka időnként elég nehéz volt. A parlamentben különböző tendenciák vannak jelen, jobb oldal, bal oldal, mások az elképzelések, a gondolatok, többet akarunk, több szuverén a tagállamoknak, vagy kevesebbet, mekkora hatalmat adjunk, mekkora hatásköröket adjunk az intézményeknek. Itt nagyon eltérő vélemények vannak a házban, de mindenki, aki véleményt nyilvánított, ugyanazt a célt követte. Ez a cél pedig az, hogy valamilyen kiutat találjunk a jelenlegi válságból. A válság megmutatta, hogy Európa végül is képes volt helyesen reagálni az Európai Unióban eh, még eh, mindig eh, olyan politikát követnek, amely nem a valóságra, nem a tényekre alapul. És éppen ezért megoldásokra van szükség. Olyan megoldásokra, amelyeket az Európai Parlament a saját nagyon határozott hangjával képviseli. Vannak rövid távú, vannak hosszabb távú megoldások, és az ajánlásainkban szó van például arról, hogy alakítsunk ki egy multilaterális felügyeleti rendszert a tagállamok számára, és eznek természetesen az is a célja, hogy a 2020-as stratégiai céljait megvalósítsuk, hogy stabil növekedési pályára állítsuk Európát, megerősítsük a stabilitási paktumot. A második ajánlás kapcsán a stabilitás és növekedési paktumot szeretnénk megerősíteni, és eközben nagy figyelmet kell, hogy kapjon mindaz, ami az adósságokkal kapcsolatban történik az eurócsoportban, az euróvezetben erősíteni kell a gazdasági kormányzás, szolid, hiteles mechanizmus kell bevezetni a túlzott adósságok csökkentése érdekében, egy európai valuta alapot kellene létrehozni, eh, az Európai Unióban eh, közelíteni kell az adópolitikai eszközöket. Szükség van a pénz, pénzpiacok szabályozására, és mindenképpen javítani kell a statisztikákat és a, ennek a rendszernek a működését az EU-ban valamennyi téma kapcsán fontos, hogy a parlament határozott véleményt nyilvánítson. Az Európai Parlament és a nemzeti parlamentek közötti kapcsolatokat jobban kell koordinálni, hiszen fontos a mi szerepünk is annak érdekében, hogy eredmények szülessenek a tekintetben is, hogy hogyan tudjuk megerőzni, megakadályozni a jövőben hasonló válságok, problémák jelentkezését. Európa kell, hogy rendelkezzen olyan eszközökkel, amelyek lehetővé teszik, hogy jobban tudja reagálni a gazdasági eh, problémákra. Na, a parlament ebben eddig is közreműködött, és a jövőben is ezt fogja tenni. Egy jogalkotási vita elején állunk, a bizottság hat javaslatáról folyik majd ez a vita, és véleményem szerint az Európai Parlament eh, itt ahhoz tartja magát, ami a saját eh, álláspontjának a lényege. És éppen ezért azt mondanám, hogy tulajdonképpen csodálkozom azon, hogy a tanács feljegyzésében nem is említik a parlament álláspontját. Hogy mondjak még ehhez valamit. Az Európai Parlament kitart a saját álláspontja mellett, független attól, hogy itt a házon belül milyen különbségek vannak. Az Európai Parlament egy erős Európát akar, ahol nagyobb a növekedés és nő a jólét. Allah Köszönöm szépen, most pedig Marta Andreasen azt mondja, következik egy percben. Köszönöm. Ami Fejesz úr jelentését illeti, a véleményeben három dolgot emeltem ki. Először is komolyan kell venni azt, hogy szankciót vezessünk be azon tagállamok ellen, amelyek a stabilitási paktumot megsérték. Néhány nappal ezelőtt a német kancellár asszony és a francia elnök megállapodott abban, hogy erőteljesebb szankciókra van szükség ebben az esetben. Kiemelem azt is, hogy a költségvetési kiadásoknak is prioritásokat kell adni, akkor, hogyha egy-egy tagállamot meg kell menteni, vagy meg kell segíteni. Az európai financiális stabilitást is erősíteni kell néhány paragrafust megváltoztattak, és ez már nem tükrözi a véleményemet, úgyhogy szerettem volna elmondani ezeket a kiegészítéseket. Köszönöm, most pedig Káza úrnak adom át a szót egy percben. Köszönöm szépen. Az Európai Unió példaértékűen járt el akkor, amikor a felügyelet terén lépett ezt láthatjuk a különböző kezdeményezések során, például az új felügyeleti csomagterben, amely a rendszer kockázatokat azonosítja. Amikor pedig a gazdaság irányítási koncepcióról van szó, akkor senki nem mondhatja azt, hogy még mindig sok munka áll előttünk a stabilitási és növekedési paktumnal kapcsolatosan az a probléma, hogy ez más országok számára gondokat okoz, és éppen ezért mindent meg kell tennünk azért, hogy elismerjék azokat a szabályokat, amelyekben már megállapodtunk azért, hogy stabilak legyenek pénzügyi és fiskális szempontból is a tagállamok. Ami pedig a további munkát illeti, ennek döntő a jelentősége a gazdaság irányítás szempontjából. Köszönöm. Korea de Camposnak adom át a szót egy percben. Köszönöm, elnök úr. Valamennyien elismerjük, hogy a makroökonomiai területen kudarcot vallottunk eddig, különösen ami a szuverén adósság növekedését illeti. Most erősíteni kell a belső piacot. A Monti jelentésben foglaltakat jobban figyelembe kell venni, a határon átnyúló eh, elektronikus kereskedelem, az online kereskedelem mindenképpen fontos, hogy jobban elterjedjen, erősödjön, és eh, a fogyasztók ismét kell, hogy bízzanak a gazdaságban. A válság rávilágított arra, hogy szükség van arra, hogy stabilan növekedhessen a gazdaság mutatókra van szükség, amelyekkel a foglalkoztatás mértéket mérni lehet, és ezt, ezeket az indikátorokat kötelezően be kell építeni a felügyeleti rendszerbe. Itt van a 2020-as stratégia, erről sem szabad megfeledkeznünk. Bizonyos kötelezettségeink vannak ezzel kapcsolatban, és el kell gondolkoznunk, hogy hogyan lehetne olyan pénzügyi eszközöket kidolgozni, amelyekkel jobban fel lehetne lépni a spekulációval szemben. Szeretnénk tovább lépni, szeretnénk egy európai valuta alapot létrehozni, amely támogatást ad nekünk, nem csak fegyelmezőként, szankcionáló mechanizmusként, hanem ez egy olyan eszköz kell, hogy legyen, ami a spekulációkkal szemben is hatékonyabban tud fellépni lépni. Eddig ezt nem sikerült elérnünk, és ezért egy kiegyensúlyozott szövegre van szükségünk. Köszönöm szépen, Correia de Campos úr, most pedig Martin Schulz úr kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Elnök úr, hogyha megnézzük a hozzászólók listáját, Ramonio Régi a következő hozzászóló. És miért ő hozzászól, én a frakciónk elnökeként szeretném elmondani, hogy a régi urat ma reggel Spanyolországban belügyminiszteré nevezték ki, úgyhogy ez nagy megtiszteltetés a frakciónk számára, és szeretnék gratulálni a kollégának. Köszönöm szépen. Akkor megadom a szót kedves kollégánknak, aki most már miniszter úr, és gratulálunk neki minnyájunk nevében. Köszönöm szépen elnök úr, köszönöm szépen Mártinnak, és egy percem van arra, hogy elmondjam, hogy úgy gondolom, hogy az elmúlt évek során, elmúlt hónapok során Európa nagyot lépett előre a gazdaságirányítás területén. A francia-német csúcs találkozón új remények nyíltak a gazdaságirányítás javítására. Tudom, hogy olyan kérdés ez, amely a tagállamokban némi félelmet is kelt. De az Európai Parlament azt követeli, hogy a gazdaságirányításhoz reformok járuljanak, méghozzá közös megállapodás alapján. A francia-német kezdeményezés igazi lehetőségeket nyit, amelyekről szó van a fejó jelentésben. El kell gondolkodnunk azon, hogy hogyan lehet az intézményes kereteket ehhez az új gazdaságirányításhoz igazítani. Ez túlmegy a stabilitási paktumon, a versenyképesség, a foglalkoztatás, érdekében új módon osztanánk el a javakat. Köszönöm. Köszönöm, Oregi úr. Most pedig József Dól úrnak adom meg a szót. Nem, még nem. Ilyen ambícióm nincs, kedves barátom. Tisztelt elnök úr, kedves képviselőtársaim, a közös pont a G20-as és az európai csúcs között az, hogy a pénzügyi válság után adaptációkra van szükség. Az Európai Unióban arról van szó, hogy az államháztartásokat rendbe kell tenni, nemzeti és közösségi szinten egyaránt, és meg kell védeni a közös valutánkat, az eurót. Belső szinten is meg kell védeni, illetve a többi nagy devizával szemben is. Az európai csúcs, a gazdaságirányítás és pénzügyi irányítás témájával lesz elfoglalva. Az EPP üdvözli a Van Rompuy Task Force első konklúzióit, miszerint szankcionálni kell azokat a tagállamokat, amelyek nem tartják be a stabilitási paktumot, de a munkát el kell mélyíteni, folytatni kell, méghozzá olyan módszerrel, hogy több közösségi módszert alkalmazunk, és kevésbé alkalmazzuk a kormányközi módszert. Én ebből a szempontból üdvözlöm a bizottság munkáját. Ezt szeretném mondani a tanácsnak, hogy nem szabad megfeledkeznie róla, hogy ez a parlament most már ö, együttes jogalkotó, és teljes szerepét el fogja játszani a reform kialakításában így kielégítőbb és gyorsabb eredményre számíthatunk. Én szeretném, hogyha van Rompuy elnök úr is hallaná ezt az üzenetet. Hölgyeim és uraim, Európa hangját akarja hallatni a valuták relatív értéke terén, és a csúcs találkozónak meg kell védeni a mi álláspontunkat a G20 előtt az amerikai partnerekkel együtt a feltörekvő államokat emlékeztetnünk kell arra, hogy felelősségük van nekik is, a dömping nem folytatódhat Szöulban. Három célunk van a nemzetközi monetáris rendszer stabilitásának megőrzése, ugyanakkor az energetikai nyersanyag, élelmiszer piacok biztonságának, ellátásának biztosítása, nagyon fontos az irányítás, gazdaságirányítás is világszinten. Ehhez fontos a közösségi gazdaságirányítás megfelelő reformja is. Kedves kollégák, csak akkor lehet hatásunk a nemzetközi szintérre, hogyha ezt az erőfeszítést megtesszük. Gyakran népszerűtlen az államháztartások rendbetétele, de mégis fontos a prioritásaink, így az éghajlatváltozás elleni küzdelem, illetve a fejlesztési politika továbbvitele. Köszönöm. Martin Schulz. Köszönöm szépen, Dól úr. Martin Schulz úr, parancsoljon. Elnök úr, szeretnék idézni egy mondatot, az állam és kormányfők G20-ak Pittsburghi Eh, csúcs találkozóján 2009. szeptemberében, tehát egy évvel ezelőtt eh, megalkotott statementjéből. Következő mondatot mondták az állam és kormányfők. Olyan keretet akarunk létrehozni, amely eh, leírja azt a politikát és azt a közös utat, hogy hogy tudunk együtt működni ahhoz, hogy egy erős, kiegyensúlyozott és fenntartható növekedést hozzunk létre amelyre ahhoz van szükség, hogy tartósan és kikerüljünk a válságból, és létrehozzuk azokat a munkahelyeket, amelyekre a népeinknek szüksége van. Nagyon szép, remélem, hogy idén a következő csúcs találkozón is egy hasonló eh, szép eh, mondat születik majd meg, és az összes következő csúcs találkozón is. De mi történt közben, hogy ezt a e, tartós, e, fenntartható növekedést e, valóban létrehozzuk, hogy olyan munkahelyek szülessenek, amelyekre szükségük van az embereknek? Itt ez a megfogalmazás egyfajta filozófia európai szinten, az Európai Tanács szintjén, miszerint az állami szolgáltatások egyoldalú csökkentése, költségvetés, kiadások lefaragása nem elég, mint egyedüli eszköz. Hogyha nem gondolkozunk el azon, hogy a beruházások az előfeltételi annak, hogy több munkahely jöhessen létre, hogy erősödhessen a gazdasági növekedés, hogy az államháztartás bevételi oldalát erősítsük, hiszen erre van szükség ahhoz, hogy tartósan is konszolidálni lehessen az államháztartásokat, és a feladatainknak eleget tudjunk tenni. Mi történik Európában? Egy minden fekete-fehérnek tűnik, hogy minden, ami kiadás, az rossz, és minden, ami kiadás csökkentés, az jó. Olyan helyzetben vagyunk, hogy a, legsú, a válság által leginkább sújtott országokban, Írországban és Görögországban már recesszió van, nulla növekedés. Ez pont az ellenkezője annak, mint amit itt célprogramként megfogalmaztuk. Tehát pont az ellenkezőjét értük el a gyakorlatban a, cél, a céloknak. Ez egy drámai fejlemény. És az annál is drámaibb, miután azok, akik a válságot okozták, ugye a pénzgazdaság, a gátlástalan spekulá- spekuláció, ezeket nem részesítik, nem vonják be eh, a, eh, a terhek viselésébe, például egy eh, európai szintű tranzakciós adó bevezés, bevezetésével. Most ugye azt halljuk soha, hogy ezt nem tudjuk keresztül vinni a G20-akon. Hát persze, hogy nem, nem tudjuk ezt keresztül vinni, hogyha európai szinten meg sem próbáljuk. egy, az igazságosság csapdájában drámai helyzet alakult ki, az igazságtalanság és a rossz irányban mennek a folyamatok. A társadalmi egyenlőtlenség egyre nagyobb, és a tiltakozó emberek az utcán, hát nekik igazuk van ugyanis a szociális egyenlőtlenség ellen Európában nem küzdenek, hanem egy rossz politikát mélyítenek el tovább. Ezért a parlamentnek feladata az, hogy ezt világossá tegye, és egy ellenstratégiát dolgozzon ki. Ezért kitartunk a pénzügyi tranzakciós adó mellett. Perez kolléganő Podimata azt mondja, jelentésében is elmondták, hogy ez mennyire fontos. Tudjuk, hogy ez nehéz, de kitartunk emellett. Az Európai Unió tegye meg az első lépést, hogyha nemzeti szinten nem lehet, akkor legalább transnacionális szintén adóztassuk meg a pénzügyi szektort. Hölgyeim és uraim, van még egy nagyon aggályos fejlemény, ami Dovilben történt Sárközi úr és Merkel asszony között. Ez most már tényleg az Európai Unió intézményeit a feje tetejére állítja. Egyszerűen Van der Rompuy úr ugye levonja majd a konzekvenciákat. Ő kapott egy feladatot, egy megbízást ezzel a task force hogy tulajdonképpen az ő feladata lett volna, hogy ezt megtegye. Már eleve egy szemtelenség volt Van Rompuy urat megbízni ezzel a feladatot, hogy mit csinál ez a szegény ember ott egyedül, ott hát titokban, a hátsó szobákban. És azután itt ez a párocska, mit táncol el Dóvilben, itt ketten, Nikola és Angela. Ez a német-francia direktórium, akik saját magukat nevezték ki ezzé, szégyen az európai intézmények számára. Hogyha én lennék Herman van Rompuy, hát most oda bedobnám a kesztyűt, bedobnám a törőközet, nem lehet, hogy valakit, eh, valakivel állandóan visszaéljenek. És még egyszer, hogyha ez az úr és ez a hölgy egy kicsit eh, deauville a eh, Lamans másik partjára nézett volna, akkor látták volna, hogy ha Cameron úrnak legalábbis hisznek, eh, akkor népszavazásra van szükség az ő terveikhez és a szerződés módosításához, és eh, EU annél, anélkül, hogy egy eh, féket építenénk be az európai szerződésekbe, hát ha ezt nem tesszük meg, akkor Pandora szerencélét nyitjuk ki, és azt hiszem, hölgyeim és uraim, hogy ezt nem akarjuk. Európa tehát rossz irányba megy, rossz irányba vezetik tartalmilag és intézményi szinten egyaránt. Köszönöm. Köszönöm szépen. Ferhoztát úrnak adom meg a szót. Elnök úr, talán ott kezdhetném, ahol Schulz úr befejezte. Konvent talán egy konventet kérhetnénk, mert hogyha meg akarjuk változtatni a szerződést, akkor erre van szükségünk. De azért még ennyire messzire nem érkeztünk el. Mire van most szükségünk, kedves kollégák? Sürgősen, minél hamarabb egy megállapodásra van szükségünk az Európai Tanácson belül a gazdaság irányításáról és a stabilitási paktum erősítéséről. Egy év telt el a görög adósság válság kitörése óta nem is egészen egy év, mert az 2009. decemberében kezdődött, úgyhogy eljött az idő arra, hogy valamilyen konklúziót találjunk, megállapodást erről. És három javaslat van az asztalon. Ez legyen világos a bizottság javaslata, a task force, a munkacsoport javaslata, és tegnap óta ott van a dovilli megállapodás, ez a harmadik. Jó dolog, hogy ez a parlament megnézi a különbségeket a három javaslat között, és választ. És hogyha jó, amit a bizottság tett, szerintem az jó volt az a javaslat a három héttel ezelőtti. A Task Force, az a munkacsoport pedig egy kicsit eltávolodik ettől. A tanács ajánlások alapján fog eljárni, és nem pedig a bizottság javaslatai alapján. Ez nagy különbség, mert az ajánlásokat meg lehet változtatni, viszont a bizottság javaslatait nem. Emellett ott van egy hosszasabb eljárás, amit a munkacsoport javasolt, és ez szintén ellentmond a bizottság javaslatának. Már el kell mondani, hogy a munkacsoport ragaszkodik a szankciók félautomatikus jellegéhez és a visszafordított többségi szabályhoz, amit a, a, a bizottság javasolt. Emellett tegnap óta itt van a Dovilli javaslat. A Dovilli megállapodás, azt kell mondjam, hogy Franciaország és Németország közötti megállapodás segíthet a tanácsnak, de úgy gondolom, hogy ebben az esetben nem segít, sőt, a francia-német dovili javaslat csak a régi iskolához eh, ragaszkodik, eh, a tanács régi gyakorlatához, eh, blokkolni a tanács javaslatai helyett inkább azt javasolja, hogy induljanak el ezek a javaslatok, vagyis valósítsák meg őket mert a bizottság fél automatikus jellegű javaslata a Dovilli javaslatból teljesen eltűnik. Nem tudom, hogy ismerik-e önök Dovilt, de ott van a tengerpart, azután néhány szép szálloda, de van ott egy kaszinó is, és talán inkább nem a Dovili megállapodásról, hanem a német-franció kaszinó kompromisszumról kellene beszélnünk mert kedves kollégák, a kaszinó kompromisszum, amiről itt van, hiszen a tagállamok ezzel megáll, megengedik azt, hogy az euróval és az eurózónával játszanak, ha megvan az elegendő támogatás a tanács részéről, akkor ez megy. Fetvozső a Dovili megállapodás első része egyszerűen gyöngíti nem csak a Task Force javaslatát, hanem a bizottság csomagtervét. És én ezt teljesen érthetetlennek találom német szemszögből. Tíz eh, hónapot kértek eh, a határ szankciókra most meg, vagyis okosabb szankciókra. Most pedig eh, a bizottság okos javaslatait, józa javaslatait végül is gyengíték. Trisé úr, az Európai Központi Bank elnöke okosabb megoldásokat kíván, okosabb javaslatokat, még jobbakat, mint a bizottság eredeti javaslatai voltak. Az én konklúzióm az, hogy nekünk itt a parlamentben van egy küldetésünk, mégpedig az, hogy elutasítsuk a dovilli megállapodást, a kaszinó kompromisszumot, és ragaszkodjunk inkább a bizottság jó javaslataihoz, és tegyük, amit tennünk kell, jogalkotási feladatunkat jás, lássuk el. Köszönöm, Ferostat úr, most pedig Kombendit úrnak adom meg a szót három percben. Kedves kollégák, elnök úr, Guy talált egy jó, volt egy jó mondása, most ezt ugye nem tudta elfogadni, de nekem, nekem is van egy elképzelésem. Ismerik a Jules és Jim filmet mindannyian, ugye? Van egy nő, Merkel asszony, Zsül, tudjuk, hogy ki a Zsül, ez Sarko, Szárközi, de a kérdés az, hogy ki a Jim, Cameron vagy Barozó? A probléma ebben rejlik a bizottság számára. Ma úgy érzem, hogy ez a parlament és a bizottság őszintén kell, hogy beszéljen, mert ma a tanács és a tanácson belül a francia-német direktórium, ahogy ezt hallottuk, olyan politikát folytat, amely közösség ellenes. Olyan politikát, amely nem képviseli az EU jellegét, szellemét. És Európa a különbségeken túl, amelyek megvannak, Egyébként Joseph Dolnak itt igaza van, nekünk az a feladatunk, hogy megmentsük az Európai Uniót és a közösségi módszert. És ehhez arra van szükség, hogy a bizottság és a parlament, és mi mindannyian megértsük, hogy ebben a játszmában senki nem fog nyerni, hogyha nem találunk egy közös vonalat, egy közös magatartási vonalat, a, vagy vezérvonalat a parlament és a bizottság, vagy a bizottság és a parlament között. Barozó úr, úgy hiszem, hogy ön szeretné a pénzügyi tranzakciókat, vagy a pénzügyi tevékenységet megadóztatni. Hiszek önnek, de nem ez a probléma, hanem hogyan érjük ezt el azt nem eh, mondhatom, hogy igen, én ezt akarom, akarom. A négy éves fia mondja azt, hogy akarom, de a probléma az, hogy eh, hogyan eh, érjük el a célunkat. Szerintem a bizottságnak nem kér, azt kell kérnie, ahogy azt a környezetvédelmi tanács kérte, hogy legyen egy százezredik tanulmány a, a klímaváltozásról, és hogy hogyan lehet a CO2 kibocsátást szabályozni, és még egy újabb tanulmányt kérni, nem. Egy következetes tanulmány a pénzügyi tranzakciókról és arról, hogy mit hoz mit hozna ennek megadóztatása? 80 milliárd eurót, hogyha 30 milliárd csökkentést kérünk a nemzeti költségvetéstől, akkor 50 milliárd marad az európai költségvetés számára. Ez 140 milliárd, hogyha beszorozzuk, tehát a Lisszaboni szerződés után milyen politikát kell folytatnunk. Hát ezt, ezt végre meg tudjuk valósítani. Mind az államok, mind Európa be tudja ezt vezetni, de ez azt jelenti, ehhez az kell, hogy európai látásmódot kövessünk. És Barozó úr, kérem, kérem a parlamentet is, hogy ami a deficiteket illeti, van deficit, vannak deficitek, ez olyan, mint a koleszterin szint, vannak a negatív és a pozitív markerek. Ez a deficit, ami perspektívát ad valamely európai országnak, az nem negatív, hogyha ez befektetésekben jelentkezik, de nem az improduktív dolgokba, például a szénbe, ott valamit befektetnek, akkor az csak pénzpocsékolás, hiszen az semmire nem jó, és csak veszítünk. Hogyha a holnapi energiákba fektetünk be a jövőbeli termelésbe, akkor nyerünk, ezt kell tennünk, és ezt kérem a liberálisoktól is. Nem elég azt mondani, hogy stabilitás, stabilitás kell. Igen, de itt különbséget kell tenni a között, amit tennünk kell, és a között, amit nem szabad már tennünk. Nem csak deficitről kell beszélni, hanem meg kell mondani, hogy ez improduktív, ez meg produktív. Hogyha egyetértünk, hogyha sikerül megegyeznünk, bár az nehéz lesz, de akkor lehetséges lesz számunkra az, hogy szembeszálljunk az állandó manipulációkkal, a tanács manipulációival. Ma az a probléma, hogy nagyon sok kormány csökkenteni akarja az európai politikai dimenziót, és a mi szerepünk az, hogy megfelelően védjük ezt, sőt, erősítsük Európa politikai dimenzióját, mert enélkül nem sikerül kiutat találnunk. Barózó úr látja, van közös érdek, de ezt végig kell vinni. Nem a parlamentet kell eh, piszkálni, hanem az Európai Tanácsot kell felrázni, nem a parlamentet. Köszönöm. Köszönöm. Köszönöm szépen, Kommendit úr. Ahogy láthatták, a hozzászólási időket rugalmasan kezeltem, mert minden hozzászólás nagyon érdekes és nagyon meggyőző volt. Különösen, amikor a koleszterinről beszélt, ez nagyon érdekes kontribúció volt a vitához. Most áttérünk a következő hozzászólóra, Kolman Kaminski úr két perc. Tisztelt elnök úr! A helyzetről vicceskedve, anekdotákat mesélve beszélni. Eh, így kezdődött ez a nap. Akkor én is hadd eh, járuljak hozzá ehhez a délelőthöz. Eh, ugye fiatal koromban még öt éves tervekben gondolkodott az irányítás, és mindig azt mondták nekünk, hogy ragyogó a jövő és javul a helyzet. Volt egy belkereskedelmi miniszter, pedig nem volt belkereskedelem Lengyelországban. Az az érzésem, amikor önöket hallgatom, hogy a bizottság által tett javaslatnak az a célja, hogy visszaállítsuk a politikai irányítást a gazdaságban. mert minden tagállamban szeretnek ugye a politikusok Európára mutogatni, és mindenfélével vádolni Európába. Európa vált a bűnbakká a tagállami politikusok saját hibáért. Pedig a tagállamok pontosan tudják, hogy amennyiben a gazdaságpolitikájuk kudarcot val, akkor az mindnyájunk számára veszteséget jelent majd. Én veszélyt látok a német-francia kezdeményezésben. Olyan ö, helyzethez vezethet ez, ahol a kis Görögországnak be kell tartania a szabályokat, de a nagy országok lenyomhatják a kicsiket, és ö, a saját védségeikért nem szankcionálják őket. Egyforma szabályokra van szükség, európai szolidaritásra van szükség, elnök úr. Tudom, Barozó úr, ön az európai szolidaritás őrzője, és nagyra értékelem, amit tett a lengyel-orosz gáz vitában örülök, hogyha a szolidaritás érvényesül, a közösségi szolidaritás, és különösen amikor Lengyelország ebből hasznot húz. De azt nem tagadhatjuk le, hogy ha olyan helyzetbe kerülünk, ahol a napi politika és a populizmus Európa különböző részein fontosabbá válik, mint a gazdaságpolitika, akkor elfeledkezhetünk a közös piac elmélyítéséről. Szerintem a közös piac elmélyítése jó gondolat, és mi az Európai Parlament képviselői tudjuk, hogy meddig kell elmenni a belső piacban. Mind mindig, amikor megkapjuk a roaming számlát a telefoncégtől, tudjuk, hogy még messzire kell menni, hogy az gazdasági integráció megvalósuljon. Elnök, köszönöm szépen Kaminski úr, és most pedig Löjjerik úrnak adom meg a szót másfél percre. Tisztelt elnök úr, köszönöm szépen az elnök uraknak, hogyha jól értettem Barózó urat, egy teljesen különböző elemzésből indul ő ki, mint én. Ön azt mondja, hogy a válság már mögöttünk van, a GUE úgy gondolja, hogy inkább súlyosbodik stabilitási paktummal szigort, most pedig a szankciók erősítését javasolja. Én szerintem ennek az ellentétét kellene tenni, a munka díjazását javítani kellene, ennek kedvező adózást kellene bevezetni, a pénzügyi tranzakciókat meg kell adóztatni, a szociális utatásokat javítani, foglalkoztatást erősíteni. Úgy gondolom, hogy az ön stratégiája zsákutcába vezet. Nem érzi ön az egész Európai Unióban megnyilvánuló tiltakozó hullám hangját? tegnap már hatodik napja milliók vonultak az utcára Franciaországban, és a lakosság 70%-a támogatja őket. Nem érzi a fenyegetést? Az európai gondolat, mivel a szabad kereskedelmen, szabad versenyen alapul, a pénz zsákutcájába viszi a kontinenst, most a valuta háború zsákutcájába. Miért nem dolgozunk ki egy új rendszert, egy humánus, szociális paktumot, a stabilitási paktum helyett a központi banknak az államok hiányait, adósságait kellene inkább finanszírozni, a szociális kritériumoknak kedvező kamatlábba Afrikával. Az Európai Uniónak szerintem kezdeményezést kellene tenni egy globális új valutarendszer kialakítására, a kínai javaslatot is figyelembe véve ahogy Tájföld és Brazília is tette, Európa miért nem adóztatja meg a devizákat annak érdekében, hogy a valuta feszültségeket oldja. Tisztelt tanácsi képviselők, tisztelt bizottsági elnök úr, úgy gondolom, hogy kell lennének most már új kezdeményezések, és meg kellene hallgatni az embereket is. Köszönöm szépen, most pedig Farage úr szó kettő percben. Város elnök úr, biztos, hogy most az izmait fitoktatja, és a Lisszaboni szerződés kapcsán, amelyet illegitim eszközökkel nyomott keresztül, most azt mondja, hogy ennek kapcsán, hogy minden attribútumot meg kell őriznünk. Most itt egy közvetlen feladattal kell a kontinens embereinek szembesülni. Volt egy időszakban egy nagyon sikeres függetlenségi mozgalom, no taxation without representation, azaz eh, ne, adózás nem lehet képviselet nélkül. Eh, mi eh, nem választottuk meg, de nem tudjuk elmozdítani a hivatalából, úgyhogy nagyon drágába válik minden. Két évvel ezelőtt 3 milliárd volt az évi brit befizetés, idén már 6 milliárd, jövőre már 8 milliárd lesz, és az azt követő évben már 10 milliárd font. És most itt azt mondjuk, hogy a brit kedvezményt el akarják venni a brit visszatérítést el akarják venni, és akkor, ha ez megtörténik, akkor 13 milliárd fontot kell majd befizetnünk az EU-ba egy hat éves időtávon belül. A brit adófizetők, persze, adófizetők ezt most már látják, és ez az egész adózás már olyan mértékeket ölt, amit nem, nem, hogy nem engedhetjük meg magunknak az Európai Uniót. Ez a dovilli megállapodás Merkel és Sárközi között, ugye, ami annyira sokkolt itt mindenkit, Nos, jó, rendben van, legyen egy új szerződés. Ön is szinte ezt már támogatja. Legyen egy új európai szerződés. És ezt szavaztassuk meg sok országban, népszavazáson, különösen Nagy-Britanniában. És a britek azt fogják mondani, hogy ez egy nagyon rossz alkú Nagy-Britannia számára, úgy fognak dönteni, hogy kilépünk az Európai Unióból, és köszönjük, akkor megint boldogok lehetünk majd. Köszönöm. Schulz úr egy kérdést szeretne feltenni Farage úrnak. Igen, van egy kérdésem talán eh, van ennyire barátságos, hogy ezt megválaszolja. Aggódik a brit eh, költségvetés az adófizetők pénze iránt. Nos, eh, azt kérdezem, hogy ön milyen kasszából kapja a pénzt, a fizetését, az Európai Unió vagy a brit adófizetők pénzéből. Megmondaná itt a parlamentnek, hogy itt a nemzeti rendszerből, a brit rendszerben döntött rendszerből kapja ön a fizetését, vagy itt? Ez az európai pénz, erre nem is, ezt nem is kellene használnunk. Nincs ilyen pénz, hogy európai pénz. Ez a mi pénzünk. Mi rengeteget fizetünk be, nettó befizetők vagyunk az Európai Unióba, és ezért cserébe semmit nem kapunk, abszolút semmit. Barozó elnök úr. Rendszerint nem szoktam itt közbeszólni, de egy ügyrendi megjegyzést szeretnék tenni. Nem először fordul elő, hogy Farázs úr személyesen hozzám fordul, és azt mondja, hogy önt nem választották meg. Hát biztos, hogy ön nem választott meg engem, de ez a parlament igen. Engem megválasztottak titkos szavazással ebben a parlamentben, és ön is ennek a parlamentnek a tagja. Mindig azt mondja, hogy engem, a bizottságot nem választások útján kerültük a hivatalba, ezzel egyszerűen azt a parlamentet hozza méltatlan helyzetbe, amelynek tagja. Elnök, jó, jó, rendben van. Most már azért azt kérem, hogy talán ne folytassuk most ezt a vitát. Erre kérem önöket. Az elnök, Barozó elnök szavait meghallgatták, és azt hiszem, hogy most itt az ideje, hogy Szaza Wagner úrnak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Megpróbálok egy kis nyugalmat visszahozni ebbe a felfokozott vitába. Sajnálatos, hogy a G20-as csúcs találkozón Eh, anom, anomáliaként eh, az Európai Unió mellett eh, tagállamok is részt vesznek. Jó lenne, hogyha közös álláspontunk érvényesülne csak. És mi is a közös álláspont? Szerény véleményem szerint nem lehet tovább késletetni egy globális megállapodás megkötését a, a pénzügyi válságról való kilábalás témájában. A második dolog, Európai Uniónak az eurót referenciaként kell tekintenie. Nagyon fontos, hogy ne ismételjük meg a 20. században már elkövetett hibákat. A harmadik dolog, az eurónak Európa jelképeként kell szerepelni a világban, a demokratikus értékek, a szabadságjogok szimbólumoként. Összefoglalásképpen Tudnunk kell, hogy a globalizált világban az veszít, aki csak a nemzeti kártyát játsz, aki. Köszönöm szépen Szóza úr, most pedig Karász úr, következik két perc. Elnök úr, bizottság tisztelt elnöke, hölgyeim és uraim! A vita egy dologot világosan mutat. A Dovilli alkú hátráltatja a válság megoldását. Ez egy visszalépés az Európai Unió eh, történetében, és a Dovilli deal, az alkó azt jelzi, hogy az az úr és eh, a hölgy eh, a 2005-ös hibás lépéséből Franciaországnak és Németországnak, amikor a stabilitási paktuma kapcsolatban helytelenül jártak el, most ezt megismétlik, ahelyett, hogy leküzdenénk a múlt hibáit. Mi egy európai választ akarunk a nacionalizmusra, a blokádokra, amelyeket beépítenek most a legtöbb európai jogszabályba. Ezt megtettük a pénzügyi felügyeleti rendszer kapcsán, a válságra adott válaszunkkal, a fejó jelentéssel, és az egész jogalkotási munkánkkal. Erre koncentráljunk, és ne hagyjuk, hogy tovább megzavarjanak minket ebben a vitában sem. De előre kell lépnünk, és válaszokat kell keresnünk. Az öt frakció által elfogadott jelentés világosan fogalmaz. Még nem küzdöttük le a válságot. Az adó és a pénzpolitika nem helyettesíti a strukturális reformokat. Mi világosan igent mondunk a deficit csökkentésre. Ez az előfeltétele a jövő biztonságosá tételének, de ezt nem lehet fűnyíró el alapján megtenni. Reformokra van szükség, beruházásokra, és persze takarékosságra. Meg kell változtatni sok minden ellen. Ez a jelentés világos választ ad arra, hogy több Európát akarunk, ez a megoldás része az integrációs lépésnek kell tennünk, egy gazdasági uniót, egy szociális uniót kell létrehoznunk, egy védelmi és biztonsági uniót, a belső piacot tegyük valamennyi polgár valódi belső piacává. Legyen egy közösségi Európa. Az Európai Unió kezdeményező szerepe a válasz, a task force és a devilli módszer kudarcot vallottak. Köszönöm szépen, Karasz úr. Most pedig Stephen Hughes eh, kap szót eh, három percben. Köszönöm, elnök úr. Herman van Roy, Rompuy által vezetett Task Force eh, elkészített egy jelentést, ez válság megoldási javaslatokat tartalmaz, és költségvetési fegyellemmel kapcsolatos dolgokat, de hát ez csak a kép egy része. Az ecofin a miniszterek, eh, hát tulajdonképpen akik a főszerepet játszák a Task Force-ban, azt szeretik volna, hogyha ez a végpont, de ez nem így van, ez csak kezdet. A jogalkotási folyamat most kezdődik, és valamely intézmény felismeri, hogy most az Európai Parlament jogalkotási javaslatok, a bizottság jogalkotási jogalkotási javaslatával kapcsolatos munkája kezdődik. Ez egy demokratikus folyamat együtt a tanácssal. A Task Force azt mondta, hogy itt egy kvantumugrásra van szükség, egy minőségi ugrásra a gazdasági irányítás területén. Azt hiszem, hogy itt most esetleg egy visszalépés történt európai jólétje szempontjából. A probléma az, hogy eszközök erősítését javasolják, de csak a fiskális fegyelemre alapul minden több adőgyi fegyelemmel nem lehet a helyzeten radikálisan változtatni, amíg nem áll egyensúlyba a helyzet. Torzult gazdaságpolitikával, rossz politikai célokat követve csak itt nem érünk el semmit, hogyha nincs növekedés, nincsenek munkahelyek. A Task Force kiegyensúlyozott politikai eszközökkel kidolgozását javasolja, most a bizottságnak kell a megfelelő lépéseket megtenni, aminek az eredményeképpen beindulhat a növekedés, születhetnek új munkahelyek. A parlamentnek hatalmas felelőssége lesz a következő hónapokban. Változtatásokra van szükség és szavaznunk kell több mindenről. Azt hiszem három dolgot kell a, megemlíteni. A túlzó deficit van módosítani és a foglalkoztatási tanácsot is mindig be kell vonni, ahol a pénzügyminiszterek mellett. Itt a stabilitás és növekedési paktumot korrigálni kell, ezt az állami beruházásokat is figyelembe kell venni, és az új rendszerben a 2020-as stratégiához fűződő kapcsolatot a lehető legműködőképesebbé kell tenni. Még csak két pontot említenék a tanácsnak kell irányítani ezt a rendszert, és a végső politikai felelősséget fel kell vállalnia. Biztosítani kell az összes releváns tanácsi formáció bevonását a munkába, nem csak az ECOFIN-ét ahol erre szükség van. És végül az Európai Parlamentet teljes mértékben az egész folyamat során be kell vonni a munkába, a legmagasabb szintű demokratikus legitimáció ezt követeli. Az európai szemeszter kapcsán majd látjuk, hogy mennyire hiányzik, ha a parlament nem vesz részt a folyamatban. Erősíteni kell, erősíteni fogja a javaslatokat a parlament részvétele, és remélem, hogy a másik két intézmény ezt el fogja fogadni, és ilyen módon lehet egy valóban demokratikusan legitimizált folyamatot létrehall, végrehajtani. Köszönöm szépen, Smit úr, másfél perc. Tisztelt elnök úr, tisztelt biztos urak, tisztelt kollégák. Láthattuk, hogy az Európai Unió tud, képes fontos döntéseket hozni nehéz körülmények között. Az elmúlt napokban viszont kicsit úgy érezhettük, hogy cserben hagytak bennünket. Szigorúbb költségvetésre van szükségünk. Franciaország és Németország viszont úgy néz ki, hogy cserben hagy bennünket. Ami mondani valónk az, hogy ne nyúljanak Oli Rén javaslataihoz. Köszönet Beres asszony Ombudsmannak és az Econ szakbizottságnak azt mutatják az ő javaslataik, hogy az egész parlament Európa javát akarja a pénzügyi tranzakciós adót globális szinten is meg kellene valósítani, mert szükség van rá a gazdasági nacionalizmus nem szabad, hogy újra megvesse a lábát Európában. Szabad piacra, szabad kereskedelemre van szükség a prosperitás érdekében, egyesültebb, nyitottabb, erősebb Európára. Egészen egyszerűen több Európára a szankcionálási lehetőségek, amelyeket javasoltak, kezdetekkor csak az vezet országaira vonatkoznának. Én szerintem a 27 tagállamra kellene vonatkozniuk, ezért szóbeli módosítást fogok tenni a FEO jelentéshez. Remélem, hogy támogatja majd a ház. Így szólna ez a, mind a 27 tagállamnak maximális mértékben fel kell sorakozni a, a, az új gazdaság irányításhoz. Az euróövezeten kívül önkéntes alapon történne ez. Ugyanis most kell meghozni azt a döntést, ami a kockázatokat megfelelően osztja meg az EU tagállamok között. Köszönöm, most pedig Kanfin úr következik. Igen, tisztelt Barozó úr, tisztelt Rén úr, tényleg bízom benne, hogy elolvassák a parlamenti javaslatokat a mai témákban, a Beresz jelentést, a Fejó jelentést, mert persze együttes jogalkotók vagyunk. A gazdaság irányítással kapcsolatban szerintem a parlament négy frakciója összefogásával a az európér frakciók összefogásával egy dinamikus kompromisszumot ö, alakítottunk, és most már nem szalámizzuk fel a problémákat, külön véve a költségvetést, meg a irányítás más témákat, a mi feladatunk és az önök feladata is az, hogy most globális csomagot javasoljunk, amely a Monti jelentés szellemét veszi át, illetve Michel Barnier belső piaci biztos szándékai szerint való egy olyan csomagról van szó, amely megmutatja, hogy hogyan lehet a válságból kilábalni. Nem csak a gazdaságirányításról van szó, makroökonomiai, fiskális, költségvetési intézkedésekről. Hogyha ezt megteszik, akkor a parlamentben nagy támogatást fognak önök kapni Ugye nem csak az államáztatásokról van szó, két-három évvel ezelőtt önök, a bizottság mondta, hogy Spanyolország az az ország, amely leginkább betartja a stabilitás és növekedési paktumot, az államáztatás ott volt leginkább rendben. Az a baj, hogy az egyensúlyhiány máshonnan jött, és most Spanyolország van a legnagyobb bajban. Írország csak az államáztatással foglalkozott, így nem lehet a válságot megoldani a különböző ma bemutatott holnap megszavazandó jelentésekben pontosan azzal foglalkozunk, hogy ezek a problémák hogyan épülnek egymásra. Igen, a költségvetési szigort erősíteni kell, persze, de a költségvetési szigor erősítése nem a szociális vívmányok eltörlésével kell, hogy járjon, nem lehet mindent tönkretenni, amit eddig elértünk, finanszírozásra van szükség, illetve adó csomagra is. Utolsó kérdés, Barozó úr, ön tényleg ö, támogatja a konszolidált ö, adó alapkialakítását a cégek számára? Már tíz éve van ez a terv a bizottság fiókjában, most már engedjék ki onnan. Elnök, köszönöm szépen, most pedig Robert Zsíle következik másfél percben. Tisztelt elnök úr, Tisztelt bizottsági elnök úr, kedves kollégák! Mindenek előtt szeretnék köszönetet mondani az előadóknak, illetve az árnyék előadóknak is. Jó, hogy kompromisszumra tudtunk jutni. Van két álláspont viszont, ami nekem nem tetszik, nem Franciaországról, nem Németországról van szó. A határokon túlnyúló befektetéseknél 2004 óta megtízszereződött az eladósodottság, a hitelfelvételben. Ugye más valutában vettek fel az emberek hitelt, ezért a háztartások nehéz helyzetbe kerültek a hitel visszafizetésnél, az euróban vagy más valutában felvett hitelek visszafizetésénél. Nagyon kevés jelenik ez meg a jelentésben. A második dolog, az új tagállamok GDP-je a 2004-es szint alá esett bizonyos esetekben, tízszeresre nőtt, ugye a magáneladósodottság mértéke, és ötszörösre nőtt az állameztetési hiány. Hogyan tudunk így egységes képet vázolni Európáról? Köszönöm Zsile úr, most pedig Figyeredő asszony következik as declarações da alemanha e da frança no chamado acordo de deauville além de serem inadmissíveis Köszönjük Németország és Franciaország nyilatkozatait. Ez teljesen elfogadhatatlan. Itt valóban gazdasági szempontból is azt mondhatjuk, hogy türelmetlenség, arrogancia érzékelhető ezekben a nyilatkozatokban és a polgárok a szociálpolitikában teljesen mást várnak. Mi történt a versenypolitikában? Láttuk Görögország, Spanyolország, Portugália esetében. Október 24-én már általános sztrájkra került so, kerül majd sor. Itt az ideje, hogy elismerjék a döntéshozók, hogy a neoliberális politika kudarcot vallott. Ennek hatására csak nőtt a szociális egyenlőtlenség, nőtt a, elmélyült a szegénység, és a szociális katasztrófába torkollott ez a politika több országban. Idő, hogy elgondolkozzunk azon, hogy mi van az ígéretekkel. Ugye, és hallottuk, hogy meg kell szüntetni az adóparadicsomokat, meg kell adóztatni a spekulatív pénzügyi tranzakciókat, és emiatt tiltakoznak munkavállalók milliói, munkanélküliek, nyugdíjasok, fiatalok, diákok, az ár szegénység sújtotta gyermekek számára egy méltóságban eltöltött jövőt kell biztosítanunk. Nem szabad visszatérnünk a régi politikához, hanem egy igazi, szociális Európában van szükség az előrelépés Európájára. Kérem az összes kollégát, aki szót kért, hogy feltétlenül tartsa be a hozzászólási idő tartamot, mert különben nagyon későn fogjuk kezdeni a szavazást, és hosszú szavazás elé nézünk. Mert ha lejárt az idő, akkor kénytelenek elvenni a szót. Most Imrezesz kollégának adom meg a szót egy percben. Köszönöm, elnök úr. Néhány szót szólnék a külön bizottság munkájáról. Hatalmas munkát végzett ez a bizottság, nagyon jó ajánlásokat tett és javaslatokat is. Ideális lenne a helyzet, hogyha ez a bizottság jogalkotási javaslatában helyet kapna. A bizottságnak nem szabad szem előtt éveszteni a lényeget, vagyis létre kell hoznia egy szabályozási és ellenőrzési rendszert, felügyeleti rendszert, amely az egész pénzügyi piacra és az összes pénzintézetre kiterjedne. Ami pedig a munkahely teremtést illeti, ezeket össze kell kötni a szegénység és a szociális kirekesztettség elleni harca. Minden ilyen értelmű erőfeszítés a fiatalok munkahely teremtésére kell, hogy összpontosuljon. Döntéseket kell hozni infrastruktúrális téren is, a megújuló ökológikus energiaforrások érdekében, energiahatékonyság, a szállítás és a lakások terén. A, jó lenne, hogyha a bizottság elmondaná, hogy, a, hogy mit sikerült megvalósítani, hogy ezt sikerült már bevezetni, és ez már gyümölcsözés volt. Jó lenne, hogyha ez így lenne. Köszönöm, hogy betartotta az időt, most pedig átadom a szót Morvai Krisztinának két percben. Éppen

Grazie, la parola l'onorevole Wortman per un... Köszönöm szépen, most pedig Wortman asszony következik másfél percre. Elnök úr, vannak pozitív jelzések is, de még mindig megvannak a kockázata, hogy mélyülni fog a válság. A bankok helyzete még nem stabil, és több tagállamban a deficit már kezelhetetlené válik, ha nem történik valamilyen beavatkozás. Valóban szükség van egy gazdasági unióra. Elnök úr, a Task Force papírja nem eléggé egyértelmű de a stabilitási és növekedési paktum parlamenti raportőreként azt mondhatom, hogy mi tudunk gyorsan dolgozni, ezt a tanácsnak is mondom, de az Európai Bizottság javaslata alapján kellene ezt megtennünk. A tanács hajlandó ezt így elfogadni. Szeretnék figyelmeztetni a szerződés módosításával kapcsolatban, mert ez egy elterelő hadművelet lehet, hogy a szükséges intézkedéseket tovább halazgassuk. Most kell minden lehetségest megtennünk. A Lisszaboni szerződés keretein belül. És ennek a parlamentnek új társjogalkotói szerepe van a stabilitás és növekedési paktum kapcsán is. Ez a parlament ezt a szerepet teljesen be fogja tölteni, hogy megvalósuljon a stabil gazdasági unió és a stabil növekedési pakt, stabilitási paktum. Sergio Köszönöm. Most pedig Koferáti úrnak adom meg a szót két percben. A válság hatásai igen súlyosan nehezednek az összes európai országra. Nézzük meg, hogy szociális szempontból ennek milyen következményei vannak és akkor gyorsan le tudjuk vonni a következményeket a bizottság munkáját illetően. A lényeg az, hogy a rossz még előttünk van, kevesebb lesz a munkahely, nő a munkanélküliség, és nem biztos, hogy a növekedés beindul az országokba, és ez nem is garantálja a munkahelyteremtést minden esetben a legnehezebb résszel kell foglalkoznunk itt a válságot illetően szociális szempontból, hiszen ez a pénzügyi rendszerből alakult ki ez a válság, és elérte a gazdasági, majd a szociális szférát. Azt kérjük, hogy más eszközökkel segítsenek a leginkább érintett személyeken. Van egy keretirányelvünk a minimális garantált jövedelemről az összes európai országban. Ez fontos eszköz lenne a szegénység elleni harcban, és hogy tegyünk azok érdekében, akiket a következő hónapokban, években igen komolyan fog sújtani a válság. A növekedési eszközökkel is lehet harcolni a válság ellen, de a növekedéshez célok kellenek, hát jól megcélzott akciók vagy lépések az erőforrások megfelelő felhasználással. Az unió költségvetése nem elegendő, ezért a bizottság elmondta, hogy plusz forrásokat kellene találni, amelyeket a befektetéseknek, strukturális befektetéseknek szentennének, és olyan befektetéseknek, amelyek a munkaversenyképességének minőségét javítanák ezért lenne euró, kötvény, kibocsátás és a pénzügyi tranzakciók megadóztatása. Más megoldás nincs. Éppen ezért fontos és újító javaslatokat tettünk, megoldási javaslatokat. Reméljük, hogy a parlament ezekkel egyetért. Köszönöm Koferáti úr, Klinc úr másfél percben. Kedves kollégák, a G20-ak a válság csúcsán megígérték, hogy közösen fognak fellépni, hogy stabilizálják a pénzpiacokat. Ma, két évvel azután még nagyon messze vagyunk a globális választól. Nagyon sokszor nemzeti eh, megfontolásokat, érdekeket követnek az intézkedések. Ez a nagy lendület eh, elfogyott, és a business as usual állt vissza eh, de a Bank of England elnöke a lényeget mondta, a kollektív, a közös érdeknek még jelentkeznie kell világossá kell tenni, hogy van közös érdek. Nekünk az integrációt kell elmélyítenünk, több egyeztetésre van szükség a gazdaságpolitikába, az energia, a közlekedés, a távközlés területén közös nagy európai projektre van szükségünk, a szükséges forrásokat, az nagyon igényes céljaink az EU 2020 szolgálta be kell állítani. Itt vannak potenciálok, amiket ki kell aknázni, csak több közösségi és kevesebb kormányközi mentalitásra van szükség. Az az előrépés hiánya visszalépés jelent, és nem nevezhetjük ezt státuszkónak. A bizalmat nem lehet fegyelem, pénzügyi fegyelem nélkül visszaszerezni. Oli Rén biztos és Van Rompoy munkacsoport garantálni akarják, hogy pénzügyi fegyelem tudatában járnak el a tagállamok. Sajnos ez a francia-német duó most ezt az esélyt elvitte, és ez egy nagyon rossz hír, hiszen a, ismét csalódnak a polgárok a politikában. Köszönöm szépen, Klinc úr. Most pedig Swinburne úrnak adom meg a szót egy percre. Asszonynak, bocsánat a közös téma ma délelőtt a pénzügyi válságra adott válasz, illetve a kockázatok hatékonyabb kezelése, az államadóságok jobb kezelése, a pénzügyi termékek jobb kezelése, a globális egyensúlyhiány jobb kezelése közös, magas szintű reagálásra van szükség, meg közösen megállapodott szabályok szerinti eljárásra. Az állami közszférában és a privátszférában is végre kell hajtani ezeket a szabályokat. Az EU által használt finanszírozási eszközök és a tagállamok finanszírozási eszközei a lehető legátláthatóbbak és legjobbak kell, hogy legyenek. Óvatosan kell hozzáállni az EU költségvetéséhez, és nem szabad morális kockázatokat vállalni. És óvatosan kell a hittel minősítéshez is viszonyulni. Az EBB hitelezést is szkrutini alá kell vonni. Nincs ingyen ebéd, nincsenek shortcutok. Köszönöm szépen Swinburne asszony, most pedig Kuntis képviselő következik másfél percben. Köszönöm szépen, elnök úr, a szót. A GUE frakció nevében szólok. A Beres válság jelentést nem szavazzuk meg, és el fogom mondani, hogy miért történelmi utalások történtek itt. Nos, olyan ez a jelentés, amit itt az előadó bemutatott, mint a régi papírus dokumentumok, pedig őszintén próbálják a válság okait feltárni, megoldásokat javasolni, csak hogy a jobb és a baloldal koalíciója révén olyan szöveg alakult ki, ami nem a parlament az EU egyetlen demokratikus intézménye terméke, hanem a bizottságnak tetsző szöveg a válság okainál is erről van szó, meg a task force-ra való utalásnál is. Megpróbáltuk javítani ezt a jelentést, a stabilitási paktumot bíráltuk, az Európai Központi Bank szerepét bíráltuk, módosítókat nyújtottunk be, hogy letérjünk végre erről a rossz európai pályáról, hogy ne ismételjük meg újra a hibákat. Láthattuk a görög tiltakozásokat, a német tiltakozásokat, láthattuk, hogy a Siemens milyen ajándékot kapott, láthattuk, hogy a görögök milyen kísérleti állatszerepben vannak most. Ilyen szöveget nem tudunk elfogadni. Borgéció úr, egy perc. Köszönöm szépen, elnök úr. Nos, meg kell hallgatni a, azt a tanácsi véleményt, miszerint a különböző bankok különböző hozzáállást igényelnek. Nem akarunk európai adót, hogyha ezt a megoldást választják, mindenhol tömeges tiltakozások lesznek, ha polgárok nem akarnak olyan szolgáltatásért fizetni, amiben nem részesülnek. Továbbra is a bankokat finanszírozunk, és mit tesznek a bankok válság idején? Továbbra is értékpapírokat vásárolnak mindenféle borzalmas, származtatott, másodlagos termékeket vásárolnak be, és hagyjuk, hogy ezt csinálják, mert ők a bankok. Mindenki mondja, mi is kimondhatjuk, hatékonyan fel kell lépni a spekulációval szemben. Merkel asszony is mondta ezt pedig, de mindenki ellenezte. 1 kollega, másfél percben. Önök úr, két év telt el a pénzügyi válság kitörése óta, és csak fél év a görög ügy óta. Látjuk, hogy az akarat a nemzetállamokban egyre gyengébb Világos üzenet volt a parlament részéről, a Beres jelentés és a Fejó jelentés. Ezek kimondják, hogy koherensebb gazdasági és financiális pénzügyi politikára van szükség, több Európára. A jobb stabilitás és növekedési paktumra és ezen mechanizmusok erősítésére. Ez világos üzenet és tudjuk, hogy mit döntött az ECOFIN tanács a közelmúltban. De ez nem elegendő, erősíteni kell a növekedési stratégiát azért, hogy a környezet fenntartható, szociálisan felelős legyen. Jobb mechanizmusokra van szüksége az EU-nak 2020-ig. Jobb gazdasági irányításra van szükség Európában támogatva ezt a vonalat, vagyis a pénzügyi tranzakciók megadóztatásának szándékán. Egyébként ezt gondosan megvizsgálta a bizottság Európában. Erősebb európai hangra van szükség globális szinten, jobb pénzügyi irányításra, de addig még hosszú lesz az út. Bizottsági kezdeményezésekre van szükség, és arra, hogy a bizottság lépjen az európai állampolgárok érdekében, ahelyett, hogy megsokszorozná a munkacsoportokat. Köszönöm, Bulman képviselő, két percben. Mr. úr, tisztelt tanács képviselője, Valóban a nagy válaszok pillanata jöhetne el, de hát azért nem így néz ki a helyzet. Amit van előttünk az asztalon, a stabilitási és növekedési paktum reformja, ez bizony nem a nagy válasz. Ez megint a legkisebb közös nevező. Ez megint eh, az a kis eh, apróság, amiben meg tudtunk egyezni. A tagállamok egyedül nem tudtak semmit tenni. A tanácsnak azért gratulálok, itt a németek, franciák megegyeznek, lehet ezt jónak, rossznak tartani, de legalább nem blokkolnak tovább. Mit jelent mindez? Jövőre, hogy megint, ha visszaesik a növekedés, akkor megint csak nem fogunk tudni választ adni. Eh, hol van az a törvény, eh, jogszabály, aminek az alapján megtanulnánk, hogyan lehet növekedéssel kijutni a válságból. Ez az a vita, amit le akarunk folytatni itt a házban. Igen, egyetértünk a kollégákkal, akik azt mondják, hogy egy eh, radikálisabb reformra van szükség, igen, de uh, itt a uh, tartalmi orientációra is oda kell figyelnünk, hogyha a költségvetési politikánk uh, tartalmilag nem változik, akkor nem tudom, miért beszéljünk az EU 2020-ról, ez már ma is papírtigris, ezt már ma is nyugodtan kidobhatjuk a szemét kosárba, hogyha nem folytatunk le egy nagyon komoly tartalmi vitát. Igen, nem mindegy, hogy ilyen lepusztult bürokráciába investálunk, vagy pedig a jövő technológiáiba. Hol van az a javaslat, ami ezt a különbséget világosá teszi? Erre várunk. Ez a vita világosak előtt tegye, hogy merre akarunk menni, és nem eh, fogadunk el indikátoroknak olyan katalógusát, amely eh, nem a mi beleegyezésükkel történt. Akár a munkanélküliségről vagy foglalkoztatásról legyen eh, szó, ezek fontos mutatói a költségvetés alakulásának. Köszönöm szépen, most pedig Tremoza úri a szó másfél percben. Köszönöm szépen, elnök úr! Tisztelt kollégák, kedves kollégák! A jelenlegi pénzügyi válság lehetőséget eh, teremt arra, hogy megágyazzuk az utat, meg eh, egyengessük az utat az európai integráció előtt jó lenne, hogyha az euróvezet számára létrehoznák egy közös EU minisztériumot, és a gazdaság irányítás kapcsán is nagyobb lenne a koordináció. Persze tudom, hogy ez nagyon kényes kérdés több országban, de a következő években mindenképpen foglalkoznunk kell ezzel. Európai pénzügyminisztérium létrehozása erősítené azt, hogy több területen kezdeményezhessünk, például az euró kötvények kiadása kapcsán, az, azután nagy közös európai infrastruktúrális projektek közös finanszírozása kapcsán világosá vált, hogy az EU-nak saját forrásokra, saját bevételekre van szükség, hogy ne kelljen mindig a e, tagállamokhoz futkosni. Egy közös európai pénzügyminisztériumi adókat vetnek ki európai eh, szinten, európai adókat, ez csökkenteni a transfereket. Saját bevételi autonómia nélkül az az EU-ban e igazából kiadási autonómiáról sem beszélhetünk. A legkritikusabb pont a döntő momentum ebben a vitában a hiányzó politikai akarat, elsősorban Németország részéről. Németország a 90-es években rendelkezett egy politikai vízióval, az euróval, az eurót elindították, azután jött az újraegyesítési folyamat, és azt hiszem, hogy Németországnak most ismét egy nagyon fontos nagy lépés kellene megtennie. Köszönöm szépen, most pedig Ivo Strejceké a szó egy percben. Pane předsedající. Tisztelt elnök úr, meghallgatva ezt a hosszú vitát, arra véleményre jutottam, hogy azoknak van igazuk, akik azt mondják, hogy Európa fordulóponthoz érkezett erőteljes közösségi alapú megközelítést akarnak. Kisebbségben vannak azok közöttük, akik úgy gondolják, hogy kormányközi módon kellene folytatni a munkát. Szerintünk az az elképzelés, hogy úgymond innovatív finanszírozási forrásokat kell keresni, vagyis az Európai Uniónak saját adóforrásokat keresni gyalázatos dolog lenne, hiszen így a bizottság fontosabb szerepet játszana, mint a tagállami kormányok. Sajnos senki nem mondta, hogy csökkenteni kellene az ügynökségek számát, és megtakarításokat eszközölni, illetve a kapot is visszavenni. Köszönöm, most pedig Klúte úr, következik egy perc. Köszönöm szépen az economic governance, ahogy ez alakul, csak a takarékosságra és a versenypolitikára koncentrál. A probléma, amiről a spanyol kollega is beszélt, az export orientáció, például Németország esetében ezt meg sem említik, pedig ez a központi probléma az euróvezetben és az egész Európai Unióban. A német versenypolitika tulajdonképpen károsítja a belső piaci keresletet, és a bérok, bérek szempontjából is ez rossz. Itt tulajdonképpen bérverseny zajlik, és ez a bérverseny az európai szomszédos országokban és az európai munkavállalók, a szakszervezetek körében is nagy nyomásokat generál egy gazdaság irányítás, egy gazdasági kormányzás, ami valóban megérdemli azt a nevet, hogy economic governance, kell, hogy beavatkozzon, nem szabad, hogy hallgasson. Köszönöm. Köszönöm szépen, most pedig egy és fél percre Gózes úr kapja meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt elnöki képviselő, tisztelt biztos úr, 1968-ban Kombendit barátunk kollégái szavakat írtak fel Párizs falaira, nem cselekményeket. Most a polgárok mást kérnek. Nem szavakat, hanem cselekvést. Sok szót hallunk, de a polgárok nem látják az eredményeket. Az Európai Unió reagálási ideje nem felel meg az előttünk álló kihívásoknak. Közösségi szellemben kell előrelépést tennünk. Szeretnék ebből a szempontból a parlament szerepére utalni. Erőfeszítéseket kell tenni annak érdekében, hogy az együttdöntést mindig betartsák. A bizottság elnöke köszönetet mondott a parlament támogatásáért, de a parlamentnek nem az a másodlagos szerep jut csak, hogy támogasson időnként, hanem meg kell vitatnunk a tanácssal azonos szinten a javaslatokat, ezzel mindenkinek tisztában kell lennie, és a gazdaságirányításról szóló vita jó tesztje lesz ennek. A G20-as csúcssal kapcsolatban az Európai Uniónak egy tömbben kell fellépnie, el kell játszania a tőle várt szerepet, és ne engedjen az Európai Unió a jövőkép nélküli beszédeknek. Köszönöm. Köszönöm szépen, Gozesz úr, kedves kollégák. 12 órakor az elnök mond beszédet, csúszás van, nagyon szigorú leszek, elnézést, kalapálni fogok, hogyha 10 másodpercet túllépik az idejüket. Köszönöm a megértésüket. Most pedig Ferreira kollégának adom meg a szót. Köszönöm, elnök. Mindenek előtt szeretném megköszönni Fajó képviselőnek um, a kitűnő munkát, kompromisszumkészségét. Um, ez volt az alapja a jelentésének. A következtetés, eh, amíg eljutott, az az, hogy a parlament bizonyos eh, dossziék kapcsán, és eh, ide tartozik a pénzügyi dosszié is, képes arra, hogy nagyon határozott álláspontot képviseljen az európai polgárok érdekében. A bizottság és a tanács el kell, hogy ismerje a parlamentnek ezt a határozott álláspontját. Mindez pedig különösen releváns egy olyan időszakban, amikor egy hat javaslatból álló jogalkotási csomagot kell megvitatnunk, nagyon érzékeny kérdéseket tartalmaz ez a csomag, és az Európai Parlamentnek társ jogalkotói hatásköre van-e? készen állunk arra, hogy a párbeszédben részt vegyünk, és ebben az összefüggésben a fájó jelentés aláhúz néhány dolgot, ami nagyon biztató például az economic governance az több kell, hogy legyen, mint a szankciók csomagja. A növekedés, a foglalkoztatás um, ugyanilyen fontosak. Kezdeményezésekre van szükség, amelyel uh, fellépünk a divergencia ellen, és erősítjük a konvergenciát, európai valuta alap létrehozása. Azután az államadóságokkal kapcsolatban is javaslatokra van szükség. A tanácsnak és a bizottságnak eh, van lehetősége arra, hogy az emberek követeléseire válaszokat adjanak, és a szükséges lépéseket megtegyék a forgalmaztatás szerint. Fordasszony. Jobb gazdasági irányításra van szükség, korai riasztással, a, nagyon sok ország megsérti a deficittel és az adóssággal kapcsolatos célokat. Írországban is láttuk, mi történt, de még több intézkedésre van szükség. De a közgazdaság nem egy exakt tudomány. Itt nem öncélról van szó, hanem az egész gazdaság érdekében kell fellépnünk. Hogyha központosítjuk a, a kincstár, a kincstár központosítása sem utópisztikus javaslat már. Most kell lépni, és egy szinte a csőd szélén álló nemzetet kell megmenteni. Az euróövezetben a mentőcsomagok mindig morális szempontból nagy kockázatot jelentenek. Tudom, hogy a e, német-francia e, alkú sokakat aggaszt, de talán ezért van itt valami igazság is ebben, hogyha a piac e, fizette, vagy okozta a károkat, akkor neki kell ezt megfizetni, és nem az embereknek. Hübner asszony. Kedves kollégák, a valóság alapján kell eldöntenünk, hogy mit tegyünk. Persze le kell vonni a válságból a tapasztalatokat, a konzekvenciákat, és ezt az EU nagyjából megtette. De most már a jövőbe kell tekintenünk, globális szinten és Európában is a holnapot építjük a gazdaság irányítással. Itt nem csak a válság kezeléséről van szó. Európa nem vákumban létezik. Hogyha rendbe rakjuk a dolgokat Európában, akkor ez érinti az egész világot, ami már nagyon más, mint amilyen 2008-ban volt. A G20-ak egyetértettek két évvel ezelőtt abban, hogy mentőcsomagokra van szükség, de ma már megosztott a világ. Nem létezik olyan, hogy közös globális javak. Nagyon sok erő hat a globális konjunktúra kapcsán. Nagyon fontos szerepet kapnak a fundamentális, alapvető strukturális változások, amelyek alapvetően befolyásolják Európa versenyképességét de eh, globális kiigazító eh, mechanizmusok eh, alakultak ki az árfolyamok kapcsán, és a gazdasági szereplők száma is drámaian megnőtt. Sok az asszimetria, ezért sürgetően szükség van cselekvésre. A kérdés az, hogy Európa ebben a kollektív fellépésben megtalálja a helyét. Itt egy valóban egy merész eh, és áramvonalasított reformra van szükség az euróvezetben, egy igazi reformra, és így növelhetjük a befolyásunkat, eh, hiszen enélkül Európa nem állja meg a helyét. Président, chers collègues! Göbels kollega, Elnök úr, kedves kollégák, Európának nem megy jól, de a világnak sem. Azt hallottuk, hogy a globalizáció miatt európai és nemzetközi szinten kell fellépni. De ha megnézzük, hogy mi történik az EU-ban és nemzetközi szinten, akkor kénytelenek vagyunk megállapítani, hogy konkrét akciókra lenne szükség, ilyenek nincsenek. Egyre több a csúcs találkozó, a kisebbek, nagyobbak irányítani akarnak, és közben a fő konklúzió minden eh, csústalálkozó után az, hogy majd újból összejönnek. Az úgynevezett eh, gazdasági világ irányítás, ennek a nemzetközi jogban nincsen semmi alapja, és az ENSZ rendszerrel is eh, szemben áll. A G20-ak saját maguknak proklamáltak bizonyos jogokat, ez a gazdagok klubja, néhány feltörekvő ország van körülöttük, olyan demokráciák, mint például idézőjelben Szaúd-Arábia, ami a G20-at illeti, és a különböző európai csúcsok után kiadott kommunikációkat vagy közleményeket, ezek csak szavak. Európa, Európában volt a mini csúcs, a Merkel sárközé csúcs, hallották hangjukat, Guy Verhofstadt kaszinójátékról beszélt, én is hozzátenném Fetvo Zső Nien Rövaplű, és eh, jó lenne, hogyha az európai csúcs az európai módszereket követné. Köszönöm, és átadom a szót Bastos képviselő asszonynak. Mindenek előtt Perez asszonynak és munkatársainak szeretnék köszönetet mondani a jelentésért, amit ma itt megvitatunk. Ez egy olyan tematikus anyag, amelyben a kis és középvállalatok különleges szerepét kihangsúlyozza a jelentés írója. Több mint 20 millió kis és középvállalat működik az Európai Unióban. Minden ilyen KKV létrehozhatna egy új munkahelyet, és ez azt jelenteni, hogy ezzel jelentősen csökkenthetne a munkanélküliség. Javaslatok a tartalmazó jelentés arra is, hogy hogyan lehetne jobban kilábalni a válságból olyan módon, hogy közben erősödik a szociális piacgazdaság. A verseny korlátozását kell kerülni, és biztosítani azt, hogy a KKV-k hozzáférhessenek hitelekhez, esetleg szubvenciókhoz is, hiszen így tudnak majd több munkahelyet létrehozni. Egy új Small Business Act-ra van szükség, amelynek erősebb a szociális dimenziója. Szociális hálózatot kell létrehozni a tudás terjesztésére. Az innováció lehet a gazdasági növekedés legerősebb motorja, és szerves együttműködésre van szükség az ipar és az innováció között. Új partneri kapcsolatokat kell létrehozni az, az elmélet és a gyakorlat világa között, és mindennek az alapja a munkaerőpiac igényei kell, hogy legyen adott esetben új kvalifikáció. Köszönöm szépen, Jákon Szeri asszony. Tisztelt elnök úr, a bizottság elnöke Bározó úr az elején azt mondta, hogy a gazdaság irányítás gyorsan át lehetett alakítani. A gyorsaság nem mindig jó hír, nem tudjuk, hogy a vonat jó vágányon halad-e elmélyítő elemzést is kell végezni, ez már jó dolog. Pervans Berez kollega és munkacsoportja, illetve különbizottsága jó munkát végzett. Krugman Nobel-díjas azt mondta, hogy gyakran feláldozzák a reálgazdasági szempontokat. Valós jelzőszámokra van szükségünk például a szegénységgel kapcsolatban. Ole Schmidt szavaira szeretnék utalni, és azt mondani, hogy kár, hogy az európai szinten nem tudunk megoldást találni. Ivánova asszony, másfél perc. Tisztelt elnök úr! A Task Force, a munkacsoport jelentésében felhívást intéznek európai dimenziójú stratégia érdekében azért, hogy erősítsék az egységes európai piacot az európai állampolgárok érdekében. A stabilitási paktumról van szó, hogy fog ez működni, hogy fogja ez erősíteni a költségvetéseket, és melyek az EU stratégiai céljai. Fontos döntéseket hoztak a kohéziós politikáról, a KKV-król. A kohéziós politika hozzá fog járulni az energiahatékonysághoz, a transeurópai hálózathoz, ami a fenntartható fejlődés segíti. A KKV-k különösen fontosak a jövőbeli fejlődésünk, növekedésünk szempontjából. Új definíciót kell kialakítani a KKV-k számára, mégpedig úgy, hogy a vállalkozásokat ösztönözzük, és az administratív terheket csökkentsük, ezért konkrétan is lépni kell, és reméljük, hogy a javaslataink konkrét fellépéshez vezetnek az Európai Bizottság részéről, és a mi a tagállamokat illeti, nem szabad most már várakozni, a problémák gyors választ kívánnak. Köszönöm, látom, hogy sokan fölteszik a kezüket, és hogyha én visszaintek, akkor ez azt jelenti, hogy a nevük már le van írva, hogy nem kell integetni, bár nem garantálom, hogy hozzá tudnak majd szólni, mert a kezdiája attól függ, hogy mennyi időnk marad. Kálfin képviselőnek adom meg a szót. Köszönöm, elnök úr. A gazdasági válság különbözőképpen érinti a tagállamokat. A különbségek viszont nem követték csak az eurozóna határait, ezen túléptek. Az egységes valuta nem hozott teljes kohéziót, és az eurozóna most más, mint az euró bevezetésekor. Világos, hogy a stabilitási paktum nem tartalmazta megfelelő indikátorokat, ezért a szankciók mechanikus elrendelése nem fog önmagában jó eredményeket hozni, és nem hiszem, hogy a hatás pozitív lesz az összes tagállamra. A gazdasági klissék szerintem új problémákat gerjesztenek majd. A tagállamoknak harmonizálniuk kell a gazdaságokat, gazdaságaikat, azért, hogy ugyanazt az eredményt érjük el, több Európa, több európai eszköz, jobb állapotú költségvetés, főként az erőforrások szempontjából. Engel úr másfél percben. Tisztelt elnök úr, a feltörekvő országok helyzetével is foglalkozni kell. Európában integrációs probléma van, a Dovili Entente Cordiale, a közösségi módszer megcsúfolása, egyes tagállamok még mindig így működnek. 2050-ben Európa a világ lakosságának 6-7 százalékát fogja képviselni, vajon gazdasági hatalom leszünk-e még? Hogyha magunknak állítunk versenytársakat, akkor nem tudjuk felvállalni a nemzetközi verseny kihívását. A közösségi módszert kell alkalmazni, és össze kell fognunk, csak így tudunk választ adni ezekre a problémákra. Ehhez Európának eszközökre, új eszközökre, új donságokra, van szüksége. A pénzügyi tervidőszakról meginduló vita alkalmat ad ennek a kialakítására. A fejlesztés, a külszolgálat mire is jó 28. diplomáciai testület jön létre a 27 mellett? a tagállamoknak további mozgásteret kell adni, hogy megerősítsék Európát, új eszközökkel kell Európának rendelkeznie, hogy látható legyen. Köszönöm szépen, Bolc úr következik másfél percre. Köszönöm szépen, elnök úr. Azt gondolom, hogy ha ezt a mai vitát meghallgatjuk, akkor látjuk, hogy az elmúlt hónapokban elég sok munkát végeztünk. Ezt ilyen szerintelenül mondhatom is. A eh, pénzügyi, gazdasági és szociális válsággal foglalkozó ideiglenes bizottságban nagyon sok mindent elértünk. Ezt mutatja az eh, az 1600 módosító javaslat is, amelyet az első eh, jelentéshez benyújtottunk, és aztán a, emiatt a szakbizottságnak a munkáját egy évvel meghosszabbítottuk, ez helyes. A válságnak nincs még vége. A görögországi államháztatást még nem sikerült rendbe hozni, Írországban is a problémákat sikerült éppen hogy megoldani, úgyhogy ezért a reformot még folytatni kell. És túl korai lenne a válság okairól szóló vitát és a következményekről szóló vitát befejezni. Helytelen lenne, hogyha úgy gondolnánk, hogy az ideiglenes bizottság munkája lezárult, és a mandátumát megszüntetnék. Sokkal inkább az eddigi alapokon kell folytatni a munkát. Szerintem az elkészített jelentés mindenki számára képviselhető. Azt mutatja, hogy a Krisz szakbizottságban nagy volt az egyetértés, persze, hogy a szöveget lehetne egy kicsit rövidebben megfogalmazni, de mégis a jelentést úgy kell tekinteni, mint ami, ez egy köztes állapot. Az, egységes, az egy, e, egyes megfogalmazások mellett sokkal fontosabb az, hogy a szakbizottság folytassa a munkáját, és gondoljuk végig azt, hogy a krízis bizottságban hogyan lehet folytatni a vitát, és hogyan tudjuk támogatni a szakbizottságok, a rendes szakbizottságok munkáját. Köszönöm szépen, Kancian képviselő következik másfél percre. Köszönöm szépen, elnök úr. Ma délelőtt nagyon nagy figyelemmel kísértem ezt a vitát. Azt hiszem, hogy Világos, kicsit még világosítani kéne ezt a helyzetet. Nem tudjuk, hogy melyek azok az eszközök, amiket meghatároztak ugyan a stratégiában. De tudnunk kéne, hogy az európai közösség egysége milyen eszközöket tud felhasználni. Ha megnézem ezeket az eszközöket, akkor látom, hogy nagyon komoly és határozott előrelépések történtek. Ettől függetlenül én azt gondolom, hogy most a helyes irányba megyünk, mégis van valami, amit nem értek. Vajon a stratégia ugyanebbe az irányba megye? Mindig a stabilitásról beszéltünk, de itt az ideje, sőt, talán késő is van már, túl késő ahhoz, hogy a növekedésről beszéljünk. A stabilitásról nagyon sokat beszéltünk, az áldozatokkal egyetértek, amelyeket meg kell hozni, de ha nem figyelünk oda a növekedésre, akkor ez nem lesz jó. A foglalkoztatás itt kulcsfontosságú ebben az időszakban. Szerintem nem, végezünk, nem végzünk jó munkát, ha ezeket a szempontokat figyelmen kívül hagyjuk. Szerintem mindenképpen emlékeztetni kellene Barózó urat arra, aki ugye nem régiben jött és tartotta meg a beszédét az unió állapotáról, hogy a pénzügyi piacokat is ebből a szempontból nézem. Hallottam, a vitát, és hadd mondjam még el azt, hogy megbocsáthatatlan hiba lenne, hogyha nem néznénk szembe az anarhiával, amely, az anarhiával, amely most látható az államok között. Több alkalommal volt erre példa. Köszönöm szépen. A képviselő következik. Tisztelt elnök úr, tisztelt kollégák, a tanács képviselője. Az utóbbi években az európai polgárok a válság miatt nagyon sok szenvedést kellett, hogy elviseljenek, és így van ez a hazán polgáraival, a lettekkel is. 20%-kal esett vissza a nemzetgazdaság. Nagyon gyorsan emelkedett a munkanélküliség. Nálunk megértették az emberek, hogy egy ilyen vészhelyzetben különleges, sürgős intézkedésekre van szükség. Tehát milyen intézkedéseket vezettünk be, hogy az államháztartás ügyeit rendbe tegyük? A letteknek nagyon türelmesen el kellett viselniük, hogy 30%-kal csökken a fizetésük, és még emelkedik az adó is. Ennek eredményeképpen a pénzügyi stabilitást sikerült helyreállítani. Én viszont bosszankodva olvasom épp a mai nap, hogy Franciaország és Németország nem kívánják megerősíteni az EU pénzügyi gazdálkodását, irányítását, hanem éppen gyöngíteni szeretnék. Tehát úgy tűnik, hogy értelmetlenül szenvedtük el mindezeket az intézkedéseket. Tisztelt kollégák, megengedhetjük-e azt a helyzetet, amelyben a nagy tagállamok a korábbi fegyelmezetlenséget szeretnék fenntartani. Szoros irányításra van szükség. már úr, másfél perc. We should be clear about... Elnök úr, azt hiszem, hogy egy dologban biztosnak kell lennünk, és világosan kell látnunk, ez pedig az, hogy a globális gazdasági válság az főleg az amerikai és az európai piacokat érintette. A világ többi részén nagy a növekedés, de nem Európában és nem az Egyesült Államokban. És ez megmutatkozik abban is, hogy túlköltekezünk, és ami az egyik legfontosabb kihívás, az az, hogy nincs megfelelő növekedés nálunk. Meg kell indítani a növekedést, ehhez azonban stabilitásra van szükség a közpénzügyekben. Ezért aggasztónak tartom azt, és csatlakozok az előző hozzászólához, hogy egyes európai vezetők nem arról beszélnek, hogy rugalmasabb növekedésre van szükség a stabilitási eh, paktumban, illetve egyesek arról beszélnek, hogy a szerződést meg kellene változtatni. Én nem gondolom, hogy most eh, a szerződés módosításról kellene újabb vitákat indítani, hiszen ez ettől inkább szétesne Európa, mint integrálódna. A stabilitási paktumot erősíteni kell. Minél több automatikus szankciót kell ebbe beépíteni. Biztosítanunk kell azt is, hogy a költségvetési deficitet eh, hiányt csökkentsék, és eh, ezzel egy időben reformáljuk meg Európát, az Európa, a gazdasági növekedést, eh, erősítsük, nyissuk meg a határokat, és nagyobb versenyt tegyünk lehetővé. Ez kellene, hogy a G20-ak célja legyen, és ez kellene, hogy az európai napi renden is első helyen szerepeljen. Köszönöm szépen. Szkilakakis képviselő következik másfél percre. Elnök úr, a Perez jelentésben, amely a gazdasági vál, válságról szól, és ez is napi rendem van, a 32-es bekezdés azt mondja, hogy egyes tagállamok, és gondolom, hogy az én országomra is utal, jelen pillanatban nincsenek olyan helyzetben, hogy gazdasági fejlesztési, fellendítési terveket készítsenek, és az adó növekedés, az adó növelés visszafordításáról van ezekben szó. Ez a pont rendkívül fontos Görögországra és más országokra is. Mégpedig azért, mert egyes javaslatok pont ellen, ennek ellenébe mentek, úgyhogy én ezért nagyon fontosnak tartom, hogy a Perez jelentést támogassuk, különös tekintettel az államadóságra összehasonlítva országokkal, amely, különös tekintettel olyan országokra, amelyek nem igazán férnek hozzá a pénzpiaci hitelekhez, és közben az államadóságokat is csökkenteni kell. Hogyha az államadóságot csökkenteni akarjuk, akkor nem fogunk tudni hozzáférni az eh, pénzpiacokhoz, és hogyha nem férünk hozzá a pénzekhez, a hitelekhez, akkor nem tudjuk a gazdasági fellendülést biztosítani. Ez nagyon fontos a polgárok számára, el kell mondanunk az igazat a helyzetről. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen, most következnek a spontán felszólalások. Körülbelül tíz kollégának tudom megadni a szót. Lehet, hogy hatan heten nem kapnak már szót, azok közül, akik jelentkeztek, és kérdezem, kérem, hogy mindenki minél rövidebben szóljon hozzá, elnézést kérek, de sajnos nem, tudok, nem tudom a megváltoztatni a szabályokat. Kamil úr következik egy percre. Kelly úr következik egy percre. One minute it shall be. Egy perc lesz, elnök úr. Két megjegyzést hallottam itt ma délelőtt, amelyről szólnék. Az egyik Danuta Hubner, aki azt mondta, hogy Európa nem vákumban van, és a másik Chastel úr, aki azt mondta, hogy Európa nem teheti meg az engedményeket egyedül. Itt az ideje, hogy az Európai Unió kemény legyen, különösképpen a G20-akkal, illetve az USA-val, az ENSZ-ben foglalkoztatásban 20%-os a fiatal munkanélküliség, hatalmas a szegénység és nagy az adósság minden tagállamnál. A világ többi része is osztozzon a terhekben. Ha nem teszik meg, akkor mondjuk azt, hogy mi ezt nem tesszük meg, mert így a mi országaink lesznek versenyképtelenek, és itt fog nőni a szegénység az Európai Unión belül. Második dolog. Európán belül Nem csak egy hanggal kell beszélni, hanem egységesen kell fellépni. És az önjelölt kormányzók testülete, amelyre hivatkoztak ma délelőtt, hát ez nem működhet. Köszönöm. A kírius Mesdákos jelenlepő... Mes... Ne. Köszönöm szépen. Dako úr következik egy percben. Köszönöm. Gratulálni szeretnék a, az előadónak, mert a jobb irányítást és a stabilitás kereteit írja le a feljó jelentés. Gratulálok neki. Biztos vagyok abban, hogy az új gazdasági ellenőrzési eh, csomag Európában lehetővé teszi a jövőbeni válságok elkerülését, illetve enyhíti majd a következményeiket. Látok azonban egy kulcskérdést, amelyet szeretnék felvetni. Láthatóbbá kéne tenni a gazdaságpolitikai koordinációt a tagállamok között. A gazdasági együttműködést szilárd, stabil keretek közé kell helyezni, és ide kell, hogy értsük mind a nemzeti szintű költségvetési kiadásokat, mint pedig a közösségi szintű kiadásokat. Köszönöm következik egy percre. A, a, a quelques mots, tout d'abord. Elnök úr, néhány szóban szeretnék csak szólni a francia-német egyeztetések kapcsán. Úgy gondolom, hogy végre pozitívan kell reagálnunk, mert 2007 óta egyszerűen nem működik a francia-német gazdasági motor, és a, francia-német álláspont sajnálatosan alakult, a rabszolgaság irányában mutat Franciaország számára, és végül is a az elhatározásokat figyelembe véve Franciaország rossz gazdasági, pénzügyi egészsége még nehezebb helyzetet okozott. Meg kell állapítsuk, hogy ezek a javaslatok nem tartalmaznak pozitív javaslatot a Berezi jelentés megállapításaira gondolok, tehát a valódi gazdaság irányítás így nem alakul ki az Európai Unióban. Eh, kríza je veľmi komplexný fenomén. A válság egy összetett jelenség, és mivel ennyire rövid az idő, csak néhány dolgot vetnék fel a nemzetgazdaságok esetében. Azt hiszem, hogy az adósság kritériumára túl nagy hangsúlyt fektetünk de más szempontokat is figyelembe kell venni. Persze az államadóságot nem szabad szem előtt téveszteni, hiszen a kormányoknak a hiányt meg kell szüntetniük, az állami szektorba való befektetés növelik ezt az adósságot, de ezzel lassítják a növekedést, és a munkanélküliek száma növekedik. De ne azokat büntessük, akik nem voltak felelősek a válságért és ne ők szenvedjék meg a romló gazdasági és társadalmi helyzetet. A gazdasági és szociális politikákat koordinálni kellene és szabályozni a gazdasági ágazatot. Egyébként nagyon nehéz lesz a kilábalás. Végül pedig a biztosnak még azt mondanám, hogy én már évek óta sürgettem azt, hogy az adóparadicsomokkal foglalkozzunk. Köszönöm, jöttem aki asszony egy percre. In the future I propose. Én azt javaslom, hogy a jövőben a gazdasági kérdésekben egy képviselőnk legyen, legyen egy fő képviselőnk a gazdasági életben. Ugyanúgy, mint ahogy van a külügyi területen is. És a jövőben ezeket a pozíciókat létre kellene hozni. Másik kérdés pedig, nagyon nagy szégyennek tartom, hogy a G20-as találkozókon nem tudunk egységesen fellépni. Az Európai Unió Franciaországnak, Sárkozinak eh, és a G20-ak elnökének segít. A jövőben az Európai Uniónak egy eh, képviselője kellene, hogy legyen ezekben az, ezeken az üléseken, és egy hangon egységesen kellene fellépnünk. Köszönöm szépen. Gigolt eh, úr következik egy percre. Mr. Rén. Nos, Rén úr, én tegnap egy kicsit ö, szenvedtem. A sajtótájékoztatón volt ez, amikor önnek be kellett mutatnia ezt az egyezményt, ezt az egyességet, amely nem csak az önjavaslatain alapul. Úgyhogy azt gondolom, hogy amit tanultunk a felügyeleti csomagból, az alapján láthatjuk, hogy a parlament és az Európai Bizottság hogy tud együttműködni a jó eredmény érdekében. Pontosan erre van most szükség. Hogyha megnézzük az államadóság, illetve a hiány kérdéseket és az önjavaslatait az egyensúly megteremtése érdekében, azt gondolom, hogy elengedhetetlen megfelelő egyességre jutni, hogy a többlettel, illetve a hiánya rendelkező országok mindannyian vállalják a felelősségüket és a részüket abban, hogy az euró újra pályára álljon az Európai Parlament többsége hajlandó kiállni az ön által tett javaslatok mellett. Köszönöm, Potosz úr, következik egy percre. Köszönöm szépen, elnök úr. A francia-német partnerség, mint olyan a parlamentben, nem rendelkezik helyjel, képviselettel, tehát ezügyben intéznék önökhöz kérdést. Először is nézzük meg, hogy a betétekre mekkora kamatot fizetnek, illetve a deficitet miért növeljük azért, hogy a deficit csökkenjen. Ez érthetetlen. És aztán, hogyha a strukturális alapoknak a felfüggesztését nézzük, ennek a lehetséges következményei oda mutatnak, hogy a hosszú távú növekedés kerül veszélybe, és akkor nőnek majd a kamatok a rövid távú deficittel együtt. A harmadik kérdésem, Hogy néz neki az, hogyha a butaságot szankcionálnánk, és az arroganciát? Bronz úr egy percben. Köszönöm szépen, elnök úr. A gazdaság növekedését ígérték nekünk, viszont a fejlődő gazdaságok miatti visszaesés a gyártó háttér, illetve a munkahelyek eltűnéséhez vezetett ez csak a dolgozóink életszínvonalának a csökkenése árán tudjuk kompenzálni. A saját versenyképességünket kellene erősíteni, ahelyett, hogy a versenytársainkat erősítjük. A tagállamok gazdasága nagyon különböző, és egy ilyen fazonra kialakított gazdasági előírás nem fog mindenkinek segíteni. Minden országra rá kell bízni ezeket a döntéseket. A bankok váltották ki a válságot, és a kormányok a segítségükre siettek. Olyan tevékenységeket kell támogatnunk, amelyek lehetővé teszik, hogy a bankok ne csak a saját pénzükkel foglalkozzanak, hanem a gazdaságunkat támogassák. Köszönöm. Roski, Kozlovszki úr. Egy percben. Kozlovszki úr itt van? Nincs. De itt van. Mr. Kozlovszki, what... Kozlovszki úr, egy perce van. Tolajon fel, vagy nem kap szót. Ja już mówiłem, ja już występowałem. Már hozzászóltam, elnök úr. Igen, tehát kaptam egy kérést Kozlovszki úrtól, és meg kell, hogy adjam önnek a szót, mivel itt van a teremben. És azt mondom, ja na początku już De hát már hozzászóltam, elnök úr, az elején, a vita elején, a spontán felszólalás elején, mert már jelentkeztem, és megkaptam a szót. Well, uh, you always not Mr. Mesaros, and Mr. Mesaros would... Mészáros úr, és a van Mészáros úr, a szó

Papadopoulou egy percben. asszony, egy percben. Köszönöm, elnök úr. A gazdasági válság választás elé állította Európát, miközben a, az energiaellátás stabilitását is meg kell teremteni, és a szegénység ellen fel kell vennünk a harcot. A szolidaritás jegyében a koordinációt kell erősítenünk, hogy a gazdaság helyreállhasson. Az Európai Parlament a bizottságtól több Európát és kevesebb bürokráciát kér, hogy a KKV-kat tudjuk támogatni, és munkahelyeket tudjunk teremteni. És hogy több forrással rendelkezhessünk a fejlesztések céljára a fontos ágazatokban. Tehát gondoskodnunk kell arról, hogy a fiskális, a gazdasági szakpolitikák úgy kell, hogy alakuljanak, hogy az Európai Unió megfelelő alapokkal tudjon gondoskodni Európa gazdaságának az irányításáról. Tehát fontos, hogy az Európai Parlament kihasználja azt a lehetőséget, hogy ebben a témában hallassa a hangját a kihívások kapcsán. Köszönöm. Uh, a Lambert, színen, Lamberts képviselő kap egy, egy percben szót elnök úr. A bizottsághoz, illetve a tanácshoz intézett szavaimban szeretném a deficiteket aláhúzni, először is a gazdaság felügyelete terén, a, az államadóság terén deficites az ellenőrzés, a beruházások kapcsán az Európa 2020-as stratégia céljai csak szigorú ellenőrzéssel érhetők el, viszont ezek a gazdaság növekedését hátráltathatják majd. A másik deficit pedig, hogy gyakran hangsúlyoztam, hogy megfelelő koordinációt kell az államháztartás számára teremteni, hogy a fiskális deficitet csökkenthessük. A harmadik deficit pedig a demokratikus deficit, amely a Task Force javaslatában nagyon feltűnő, ez a parlament számára elfogadhatatlan. Köszönöm. Köszönöm szépen, Le Grip képviselő következik egy percre. Köszönöm, elnök úr. A felszólalásomban a G20-as következő csúcs találkozó előkészületeihez szeretnék hozzászólni az európai gazdaságirányítás a gazdaság ellenőrzése, erősítése, a koordináció, illetve a nemzeti parlamentek részvétele ebben a folyamatban, és a nagy kihívásokra hívnám fel a figyelmet. A G20-as keretben is ezzel kellene foglalkozni, úgy gondolom a következő találkozón. Először is a közös fizetőeszköz védelme és a nyersanyagok piacának a stabilá tétele, amely a világ növekedésének a záloga, illetve az egyensúly fenntartásának a feltétele. Tulajdonképpen a Földünk jövőjéről van szó, és az Unió el kéne, hogy érje a közös álláspontot, hogy egy hangon tudjunk szólni. Nem csak a legközelebbi G20-as körben, hanem a világszínpadon a jövőben. Köszönöm. Luhan, Luhan képviselő következik egy percre. Domnule președinte, stimați colegi. Köszönöm szépen, elnök úr, kedves kollégák! A válság hatásai még mindig megfigyelhetőek. Ebben az összefüggésben szeretnék emlékeztetni a kohéziós politikára, ennek a fontosságára és a szociális kohéziós politikának a fontosságára. Hadd mondjam el, hogy ezek színek van non feltételt képviselnek, ezek elengedhetetlenek a gazdasági fellendülés szempontjából. Hozzáadott értéket képviselnek a fejlődési, fejlesztési és a fenntartható fejlődési célokat támogatják, az európai szolidaritást is erősítik. Nagy beruházásokra van szükség az infrastruktúra terén, legyen szó közlekedésről, energiáról vagy távközlésről. Emellett alapvető beruházásokra van szükség számos arra van szükség, hogy több pénzügyi forrásból finanszírozunk ezeket a beruházásokat, gondolok itt a PPP-kre, a magánforrások felhasználására, ezt nem használjuk ki elegendően. Köszönöm szépen, mondja az elnök asszony következik egy percre. Merci, monsieur le président. Köszönöm szépen, elnök úr, kedves kollégák, gratulálnék Diego Fejó kollégának az ambiciózus jelentéséhez. Az Európai Parlament ennek a vitának a során vívhatja ki a jövőben kívánatos pozícióját. A görög válság például revelációként rávilágította arra, hogy Európában mennyire gyönge a gazdaság irányítás. És ennek kapcsán én támogatom Fejó úr javaslatát, hogy a pénzügyi stabilitás tartós mechanizmussal biztosítandó, és ennek keretében a stabilitási és növekedési paktumot kell megerősíteni. Ez elkerülhetetlen, hogyha hosszú távú gazdasági egészségre törekszünk, és fenntartható növekedésre. Nincs más választásunk. Köszönöm. Köszönöm szépen. Minkibics Júte asszony következik egy percre. Finansų, ekonominė ir socialinė krizė Tisztelt elnök úr, a gazdasági válság megrázta az Európai Unió minden tagállamát. Egyre erősebben érezhető a szegénység ugyanakkor gyöngének és rosszul koordináltnak bizonyult a nemzeti szintű intézkedés a gazdaság helyreállítására. Ennél átfogóbb intézkedésekre van szükség. Megszorításokra kényszerültek, államháztartási eh, csökkentéseket kellett bevezetniük a tagállamoknak, és mindezt annak érdekében, hogy a polgáraik érdekét védjék. Például a nők számára sokkal nagyobb a veszély a szegénység az illegális gazdaságban való foglalkoztatás szempontjából. Ezért kell hatékonyabban koordinált a tevékenységünket, és mindent meg kell tennünk minden téren. Köszönöm. Matur következik egy percre. Polita félig szabályozott pénzügyi piacok előtt vagyunk, és nem igazán sikerült még mindig a csökkentést megállítani, akkor is, hogyha Kína egyre inkább feltörekszik. A devizapiacok szabályozásait nem igazán akarjuk bevezetni, az amerikaiak szeretnének, szeretnék csökkenti az, áldám, az, az, az államadóságot, más országok egyéb intézkedésekhez fognak, ezt csak nézik az európaiak, de a G20-as csúcs találkozóján ez fontos téma lesz kínai olcsó termékekkel árasztják el az eh, európai piacokat, és ez könnyű, mert a kínai valutát alá, alulértékelik. Ez nagyon veszélyes játék, és ez akár az egész gazdaságot, világgazdaságot magával ránthatja. Nagyon fontos a pénzügyi eh, eh, tranzakciókra kivetett adókról megállapodni a csúcs találkozón, hiszen ez elengedhetetlen megoldás lenne. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Perez asszony következik két percre. Merci, monsieur le président. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm a kollégáknak is a hozzászólásokat. Két-három dologra szeretnék visszatérni, eh, amit eh, hallhattunk arról, hogy a kohéziós politikát kell erősíteni. Az ügyben úgy gondolom, hogy ennek az egyensúlyát kell megteremtenünk, és a csatlakozásokkal létrejött egyenetlenségeket kell megpróbálnunk eh, ellensúlyozni. És ez pedig azt jelenti, hogy objektívan meg kell vonni a mérlegét az eddigi folyamatoknak, hogy felkészüljünk a holnapi folyamatokra. Azután az Európai Unió gazdaság irányítására szeretnék kitérni, és az EU-nak a világ gazdaságában vállalt szerepére. Ez stratégiai fontosságú, a közös fizetőeszközt meg kell védenünk az összeomlástól. És Európában belülről és kívülről is erre vonatkozó javaslatokat hallunk, és ezért lényeges, hogy a képviseletünket közös talajra kell eh, helyeznünk. Aztán Robert Goebbels észrevételeire eh, szeretnék annyiban visszatérni, hogy a világ irányításában mindenkinek megfelelő helye van, és természetesen ott, ahol döntésre van szükség, ott nekünk is hozzá kell ehhez járnunk. Eh, járulnunk. Az ENSZ főtitkárától tegnap azt hallhattuk, hogy átfogó reformra szorulnak az irányítási struktúrák, így készülhetünk fel a jövőre. És a vita zárásaként elnök úr arra térnék ki még, amit Lambert úr elmondott, vagyis a közberuházásoknak a helyzetére évente felül kell vizsgálnunk, hogy milyen beruházásokra van szükség az állam, illetve a magánszektorban. És egy olyan jelzőtáblát ki, kell kialakítanunk, ami hosszú távon mutatja, hogy a munkahelyteremtés az európai polgárok érdeke hogyan alakul, mennyiben tudjuk ezt szolgálni. És a jövőképünk így lehet tartós és fenntartható, és európai szolidaritást így tudunk teremteni. Köszönöm, elnök úr! A Kirius Fejó, ugye, Köszönöm szépen, Fejó úr, a szó két percre. Senhor Presidente, eu queria começar por agradecer. Elnök úr, azzal szeretném kezdeni, hogy kifejezésre juttatom köszönetem, köszönetemet minden kollégának, aki hozzájárult a vita gazdagításához és elmondta a véleményét. Itt az ideje annak, hogy a szavak szintjéről elmozduljunk és valóban cselekedjünk. A szavazás után, ami remélhetőleg pozitív eredménnyel zárul, a parlamentnek meg lesz a saját eszköze, illetve a saját jelentése a gazdasági irányítással kapcsolatban. Ez nagyobb átláthatóságot, nyitottságot biztosít a gazdasági irányításban a 27 tagállam számára hiszen a célunk az közös növekedés, a jobb koordináció a tagállamok között. Nagyobb gazdasági és monetáris együttműködés és a nagyobb szolidaritás és a nagyobb hatékonyság és a készség. Európának egységesen kell fellépni, ezt többen is mondták, és egységes véleményt kell képviselnie. Európa a tanács, a parlament és a bizottság intézményein keresztül erősíti tehát a koordinációt. Ez azonban nem egy olyan Európa, amely az egyszerűen két partner közötti csúcs találkozón megfelelő szerepet játszhat, hiszen Európában a polgárokat képviselnünk kell, és az ő hangjukat is hallatni kell. Ezért az Európai Parlamentnek és a nemzeti parlamenteknek is kulcsfontosságú szerepet kell játszaniuk a saját véleményükkel a makrogazdasági felügyeleti rendszerrel kapcsolatos véleményükkel a parlamenteknek tehát részt kell venniük a folyamatban. Az a 2020-as stratégiában is szerepelnek ezzel kapcsolatos gondolatok. A növekedési és stabilitási paktumot be kell tartani és erősíteni kell. Eljött az ideje tehát, hogy pozitív vitát folytassunk az asztalon lévő javaslatokról. Köszönöm szépen, Rén úré a szó a bizottság nevében. Uh, elnök úr kedves képviselők! hadd kezdjem azzal hogy megköszönöm az előadóknak Beresz asszonynak és Fejó úrnak ezt az érdemi vitát. Én tudom, és láttam is, hogy a hozzászólások súlya a tárgyalt kérdések súlyának felel meg. Néhány megjegyzést szeretnék hozzáfűzni az elhangzottakhoz, a vitához és a jelentésekhez. A nemzetközi szempontokkal kezdem. A világgazdaságban az egyensúlytalanságok újra felmerülnek, és ezek veszélyeztetik a fenntartható fejlődést, a kilábalást a válságból, a munkahelyek teremtését. És éppen ezért az okból fognak majd a G20-ak, illetve két héttel később a miniszterek tárgyalni arról, hogy hogyan lehetne a globális növekedést kiegyensúlyozni ismételten. Minden országnak megvan a maga része, ki kell vegye a részét mindenki ebből a munkából. A belső keresletet meg kell erősíteni azokban az országokban, ahol többlet van, ahol pedig hiány van, ott az export növekedésére kell figyelni. Több millió munkahelyről van itt szó a világgazdaságban és az Európai Unión belül. Az Európai Unió erős pénzügyi rendszert szeretne teremteni, és az árfolyamoknak tükrözni kell a gazdasági alapvetéseket. Ez egy kulcsfontosságú elem, a G20-ak célja az, hogy a globális növekedést kiegyensúlyozzuk a fenntartható fejlődés és a munkahelyteremtés érdekében. És ugyanezért fontos az is, hogy az Európai Unió a saját gazdasági irányítását megreformálja és megerősítse. Beres asszony és Fejó úr által készített jelentések nagyon fontos hozzájárulások, nagy mértékben segítik ezt a munkát. Az Európai Bizottság javaslatai, ha elfogadásra kerülnek, akkor azt hiszem hatalmas lépést jelentenek majd egy valóban működő gazdasági és monetáris unió felé. Persze még kérdéses, vannak kérdések merültek fel az Európai Bizottság véleményével kapcsolatban, ugye bizonyos adókról, a pénzügyi szolgáltató intézményekkel, és így tovább. Én beszéltem Barózó úrral, és még tisztázni kell az állapontunkat. Voltak félreértések, mondhatnám így, ezzel a kérdéssel kapcsolatban. Éppen most tartunk a saját pénzügyi rendszereink teljes reformjának a közepében, és azt hiszem a G20-ak ülésén is fel kell tartanunk ezt a lendületet. Az Európai Bizottság egy úgymond stabilitási díjra vonatkozó javaslatot nyújtott be, egy bankadóra vonatkozó javaslatot annak érdekében, hogy a pénzügyi szektor is részt vegyen, részt vállaljon a válság költségeiből, és ennek a válságnak a megoldásában, ugyanúgy a jövőbeni válságok megoldásában is. Ez a javaslat már az asztalon van, egyes tagállamok meg is valósítják éppen. Másodszorban a bizottság azt szeretné, hogy a pénzügyi szektor vállaljon részt ugye a válság költségeinek a fedezéséből, és ezért kötelezte el magát az Európai Unió, illetve a bizottság amellett, hogy bevezessünk egy pénzügyi tranzakciós adót, tehát ez globális szinten lenne. A harmadik pedig, mit tesz időközben a bizottság? Benyújtottunk egy javaslatot a saját erőforrásokra vonatkozóan, az Európai Unió költségvetésére költségvetésének lenne egy új forrása, tehát a pénzügyi szektor EU szinten járulhatna hozzá ehhez a költségvetésre, mondjuk egy pénzügyi tevékenységi adó formájában. Hívhatjuk ezt stabilitási adónak, bankadónak, ezt javasoltuk, és a pénzügyi tevékenységi adót tekintenénk új saját erőforrásnak. elkötelezettek vagyunk a pénzügyi tranzakciós adó mellett is, tehát ezt globális szinten támogatjuk. Fejó úr jelentésében szerepel egy olyan javaslat, melynek értelmében európai monetáris alapot hoznánk létre. Az Európai Bizottság támogatja azt, hogy legyen állandó mechanizmus, amelynek segítségével a válságokat meg tudjuk előzni, illetve meg tudjuk oldani. Két oldala van ennek. Egyrészt a válság megelőzése, tehát ezt is ki kell hangsúlyozni. Másrészt a válság megoldása, abból kilábalás, hiszen jobb későn, mint soha, ha már benne vagyunk a válságban, legyen mechanizmus a kilábalásra. Már májusban világosan megfogalmaztuk, hogy nagyon stabil keretei kellenek kell, hogy legyenek a válság megoldásának az euróövezetben. Az Európai Bizottság egy állandó válságkezelő mechanizmusra vonatkozóan meg fogja tenni a javaslatát. Vannak már olyan alapelvek, amelyekről beszéltünk. A válság megelőzése és megoldása mindig kéz a kézben kell járjon pénzügyi segítség, segítségnyújtást csak szigorú feltételek mellett lehet adni. És ennek a mechanizmusnak az erkölcsi kockázatokat is minimalizálni kell, és emellett ösztönözni kell a tagállamokat arra, hogy felelős fiskális politikát folytassanak. Ösztönzőkre van szükség a befektetők számára is, hogy felelősen nyújtsanak hiteleket. Schmidt úr javasolt a módosító indítványában nem euróövezeti tagállamok önkéntes részvételére vonatkozó javaslatokat. Tudják, hogy először az euróvezeti tagállamokra vonatkozóan nyújtunk be javaslatot, és aztán pedig majd mind a 27 tagállamra vonatkozó javaslatot be fogjuk nyújtani. Az Európai Bizottság támogatni tudja ezt a módosító indítványt. Ennek a célja az, hogy a nem euróvezeti tag tagállamok is bekerüljenek ebbe a szankciórendszerbe önkéntes alapon. Elnök úr, tisztelt képviselők! Azt hiszem, megfelelő előrehaladást sikerült elérni már, ami a Task Force munkáját illeti. Sikerült a konvergenciát megteremteni, a bizottság kezdeményezéseit támogatni, ami a irányítást illeti. Különösképpen a megelőzésre összpontosítottunk. hangsúlyoztuk az adósságok fenntarthatóságát. Elnézést, biztos úr, szól közben az elnök úr, hadd szakítson félbe. A biztos úr a gazdasági egyenlőtlenségekről beszél. Biztos úr, én segítenék önnek, egy pillanatra hadd szakítson félbe. Kedves kollégák, nem kell ezt minden alkalommal megismerni. Nagyon fontos vitáról volt szó, kérek, van szó, kérek mindenkit, hogy csendben foglaljon helyet, és ne beszélgessen. Biztos úr, önt is kérem, hogy legyen szíves gyorsan zárja le a beszédét, mert még a tanács is itt van. Köszönöm, elnök úr. Én már megszoktam ezt a helyzetet, nem zavar, de köszönöm a segítségét. És akkor átérek most a konklúziómra. Arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy bár sikerült a Task Force véleményét a bizottság álláspontja felé elmozdítani, még mindig csak a jogalkotási folyamat elején vagyunk. Tehát ennek a nagy munkának még csak az elejét láttuk. És lehet, hogy ennek az első szakasznak vége van, de most jön az igazi jogalkotási tevékenység. Most jön a gyakorlat. Az Európai Parlament társjogalkotóként meghatározó szerepet játszik. Szeretnénk Önökkel együttműködni, és felhívjuk a tanácsot és a parlamentet is arra, hogy jövő év nyaráig végezzék el a munkájukat annak érdekében, hogy az új gazdasági irányítási rendszer életbe léphessen 2011 nyarán. Ekkor lesz a következő értékelés. Elnök úr, tisztelt képviselők! Itt az Európai Unió hitelessége forog kockán, már ami a gazdasági irányítás megerősítését illeti. Én egyetértek önökkel abban, hogy a közösségi módszer működteti az Európai Uniót. Ezért tudunk eredményeket letenni az asztalra. Nagy figyelemmel hallgattam a vitát, és nagyra értékelem az önök elkötelezettségét a közösségi módszer mellett. Deo Schulz, Ferrostat és Kommendit kollégák hozzászólását nagyra becsülöm. Persze, hogy nem tudok ennyire elegánsan nyilatkozni, mint kollégáim. De mégis mutassuk meg együtt még egyszer a világnak azt, hogy a közösségi módszer valóban meghozza az eredményeit. És most az új gazdaságirányítási rendszer kell, hogy legyen ez az eredmény. Ez egészíti ki az erős monetáris uniót. Tehát emellett végre lesz egy hatékony gazdasági unió, és így lesz teljes a gazdasági és monetáris unió. Köszönöm szépen. Thank you. And finally, on, the, on behalf of Council... És végül Csasztel úr a tanács képviseletében kapja meg a szót. Tisztelt elnök úr, egészen gyorsan annyit szeretnék mondani, hogy a tanács nevében köszönetet mondok Berez és Fejó előadóknak jól jelzi ez, hogy a parlament felvállalja a szerepét ezekben a fontos ügyekben. És szeretném hozzátenni, hogy arra kérem a parlamentet, hogy értékelje a jelenlegi helyzetet az együtt döntés eh, keretében, hiszen a gazdaság irányítása, illetve a bizottsági javaslatoknak a bevezetése az európai gazdaság érdekében ezt kívánja. A eh, tanács a parlament rendelkezésére áll, és szeretnénk a javaslatok mielőbbi megvalósítását segíteni. Köszönöm. Köszönöm szépen, akkor ezzel lezártuk a vitát. 12 óra 30-kor lesz ma a szavazás.